Chers collègues, si vous voulez bien rejoindre euh, Kedves kollégáim, kérném, hogy foglaljanak helyet, reméljük a látogatóink is elfoglalhatják hátul a teremben a helyeiket. Kérném, hogy ha magánbeszélgetést folytatnak mobiltelefonjaikon, akkor azt is fejezzék most be, és kapcsolják ki készülékeiket. Köszönöm. Ezennel megnyitom az ülést. A napirendünk első pontja elfogadás. Kérem, mivel nem kaptam külön utalást, fogadjuk el a napirendünket. A kettes pontunk a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról szól, nem kaptam megjegyzéseket, olybá vehetem tehát, hogy elfogadtuk az jegyzőkönyvet. A háromad, hármas pont alatt két megjegyzést szeretnék tenni. A holnap reggeli ülésünket törölték, utalni szeretnék arra is, hogy az Európai Fuvarozó Föderáció szervezet képviselője is itt van, a közös vitában pedig a, a negyedik, ötödik pontot javasolnám, hogy vitassuk meg közösen. Itt ugyanis két kapcsolódó pontról van szó. Az első magáról a foglalkoztatása és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz megteremtéséről szól, a második pedig a progressz közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programról szól. Mindkettő tehát tehát progressz téma. Az előadó asszonyunk pedig Gönc Kinga asszony. Én azt gondolom, hogy már most meg is adnám neki a szót. Emlékeztetnék azért arra is, hogy külön hallgatótermünk is van, az ASP 1G2 alatt van lehetőség arra, hogy behallgassanak. A webstreamingen lehet követni mindezt. Kuncasszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Örömmel értesültem arról, hogy eh, támogatták a mikrofinanszírozási eszközzel kapcsolatos elgondolásainkat a hozzászólók és a G20-asok részéről is ilyen támogató nyilatkozatok hangzottak el. Azonban az egyes módosító indítványokkal kapcsolatos megjegyzéseink is vannak. A bizottsággal, a úrral, a svéd elnökséggel találkoztam és tárgyaltam ezekről, valamint az egyes ö, ö, ö, civil szervezetekkel, meg az Európai Beruházási Bankkal is. Ami a célt illeti, a bizottság a jelek szerint elfogadja az új költségvetési tételt, amely egyike volt a vitatott kérdéseknek a módosító indítványokkal kapcsolatban. Érvelésünk az volt, hogy tekintettel az egész program filozófiájának eltérő voltára a progress eh, általános felfogásáról, eh, így eh, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását tűztük ki elsődleges célul, ezért az erőforrások különféle típusainak kombinációja megköveteli a független költségvetési tétel felvételét, és végül ez elfogadásra is került. Voltak bizonyos javaslatok, a, a gazdasági szakbizottságban, hogy pontosabban definiáljuk, mit is jelent a mikrohitel, a mikrovállalkozás, a személy. Azt hiszem, hogy ezeket el tudjuk fogadni, hogy pontosabb fogalom meghatározásokkal éljünk. A Költségvetési Bizottságban egy újabb javaslat hangzott el. A mi javaslatunk az volt, hogy nem csak egy új ö, ö, költségvetési tételt szerepeltessünk, és friss pénzeket ö, tegyünk ö, ö, hozzáférhetővé, hanem hogy 100-ról 150 millióra emeljük ezt, és úgy tudom, hogy a bizottság ö, 40 millióval kívánna indítani 2010-ben, ami bizonyára megfontolandó. A régiók bizottságának is voltak olyan javaslatai, hogy a helyi önkormányzatoknak is szerepet kell vállalniuk a programban, a felmérésben, az információ cserében és a monitorozásban. Azt hiszem, ezt is el tudjuk fogadni. Szeretném röviden összefoglalni azt is, hogy az egyik dolog, ami a megbízók definíciója volt, illetve a, az eddigi nagyon hosszú megbízó sorral szemben nevesítjük, vagy hivatkozunk bizonyosokra, és voltak bizonyos javaslatok, ami közel áll a megoldás lehetőségéhez, kimondva, hogy azok, akiket kizárunk, kizáró, akik nincsenek benne a hagyományos hitelpiac mozgásaiban, akik nem jutnak kölcsönhöz, akik nem hitelképesek a napi pénzpiacokon, azok férhessenek hozzá ehhez a mikrofinanszírozási eszközhöz ugyancsak elfogadják azt a fogalom meghatározást, amely azt mondja ki, hogy a szóba jöhető kliensek azok is, akik elvesztik munkahelyüket, vagy akiket ez a kockázat fenyegeti, illetve akik most lépnek be, vagy lépnek vissza a munkaerőpiacra. Úgy gondolom, hogy ezek jó javaslatok, és örömmel fogadnám, ha további ö, támogató ö, vélemények hangzanának el. A régiók bizottsága kimondta, hogy vannak nem kereskedelmi jellegű mikrofinanszírozási intézmények, intézetek ebben a területben, és a helyi önkormányzatok szerepét hangsúlyozták, amelyeket nézetük szerint ugyancsak támogatnunk kell. A módosításokban több mentor programot, illetve tájékoztatási tevékenységet szeretnénk látni, mert szóba jöhet, hogy a potenciális hitelfelvevők nem mindig rendelkeznek elő tájékozottsággal, tehát ahhoz is hozzá kell őket segíteni, hogy felvegyek ezeket a hiteleket, és hogy fenntartható programokat indítsanak be ezeknek a segítségével. És a civil szervezetek szerepvállalásával kapcsolatban is szeretnénk látni, hogy itt egyrészt szociális támogatási, illetve helyi programok is ötvözhetők ezzel, mert erre is szükség lehet ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Bizonyos viták zajlottak a szóba jöhető hitelfelvevői csoportokkal kapcsolatban, és mint említettem, el is hangzottak javaslatok a fogalom meghatározásokkal kapcsolatban, de a lényeg az, hogy új költségvetési tételként friss pénzt tudjunk bevonni, 150 milliós eurós összegben, és az Európai Beruházási Bank ehhez társulva további összeggel emelheti ezt az összeget. Tehát az Európai Unió és az Beruházási Bank közös erőfeszítései nyomán reményeink szerint még a kereskedelmi bankok is csatlakoznak a programhoz, és így több forrás áll majd rendelkezésünkre a program beindításához. Volt még egy olyan kérdés, hogy hogyan biztosíthatjuk, hogy mindazok, akik ilyen típusú segítségre szorulnak, hozzá is juthassanak ehhez. Nos, a vita után a javaslatunk az, hogy legyen egy olyan módosító indítvány, mely kimondja, hogy a szoros ellenőrzés szükséges a folyamat során, és ez biztonságot jelent a tekintetben, hogy minden tagállam ban hozzájutnak az igényjogosultak ehhez az alaphoz, a mikrohitel forrásaihoz és egyes tagállamokban ennek még egyáltalán nincs hagyománya, nincs előzetes tapasztalat, ezért szoros nyomonkövetésre van szükség, figyelemmel kell kísérni, hogy miként zajlik a program lebonyolítása, és hogy valóban minden rászoruló hozzájuthasson ezekhez a kölcsönökhöz. Tehát ezt kell biztosítania az új módosító indítványnak. És van egy olyan indítvány is, hogy az éves jelentésben a bizottság rögzíteni fogja, hogy a tagállamokban valóban hozzáférhetővé váltak ezek a források. A másik a megjegyezni valóm az, hogy a progress e, e, e, hogyan áll, és ebben azt szeretnénk leszögezni, hogy nem akarjuk elfogadni azt a javaslatot, hogy ez a költségvetési tétel a progresszel összekeveredjen, vagy annak összegét csökkentse, illetve kapcsolatteremtődjék a kettő között. Ez nem fogadható el számunkra, miután a parlament volt az, amelyik olyan döntést hozott, hogy a progress költségvetési tétel összegét csökkentsük, Na most, hogyha különféle további csökkentések kerülnének sorra, akkor a parlamenti döntéssel mennénk szembe. Másfelől rossz üzenete volna annak, hogyha azt mondanánk, hogy egy így nehéz időben a hátrányos helyzetű személyek, akik amúgy is elszenvedik a válság hátrányos következményeit, még elesnek az elvéletileg szóba jöhető támogatásoktól. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel hallom hallanám a véleményüket a témával kapcsolatban. Mindent megteszünk az ügy sikeréért. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Lind, asszony és Elmer úr. Lind asszony. Köszönöm, csupán néhány apróságot szeretnék megjegyezni mielőtt Marian szóvalvához. Az önálló vállalkozókat örömmel üdvözlöm ebben a jelentésben. De a 2B cikkben a hátrányos helyzetűek is, illetve a fiatalok szerepelnek. Én szeretném, hogyha ők sem sikadnának el, de emellett az időskorúakat is szerepeltetném, miután ők nem egyszer elsőként vesztik el a munkahelyüket, és nem áll rendelkezésükre olyan pénzügyi forrás, amelyel segíthetnének magukra, a van és a további kérdések javában természetesen egyetértek a progressz ügyében is, miután, ha jól tudom, ennek nagy része most már elköltésre került, és adott esetben előfordul, hogy nem elegen pályáznak egy újonnan megnyílt hitelforrásra. Ezért figyelni kell arra, hogy a progressz keretében egyes tagállamok már kimerítik-e a lehetőségeiket, illetve nem, és és ebben az esetben úgy gondolom, hogy a mikrofinanszírozásra önálló költségvetési tételt szerepeltethetünk, de minden esetre figyelembe kell venni ennek nyomán, hogy ennek kapcsán, hogy a progress mennyire került már eltöltése. Köszönöm, Elmer úr, aztán pedig Ungran úr. Köszönöm szépen, elnök nő. El kell mondanom, hogy egy kicsit aggaszt engem az, amit hallok. Valamennyien tudjuk, hogy gazdasági válság van, és a válaszunk az, hogy ezért többet kell költenünk, és ezért nem tudjuk a progressztől elvonni, új pénzt kell teremtenünk. Én emlékeztetném a kollégákat, hogy a legtöbb tagállamban azt hiszem, és a sajátomban is a kormányok azt mondják, hogy gazdasági válság van, kevesebbet kell, tudunk költeni és még a Labour kormányunk is megszorításokkal él. Azt hiszem, hogy nemzeti parlamenti képviselőink az egész Európai Unióban egy kicsit furcsának találják, hogy olyan időkben, amikor ők megtakarításokra tökrekednek és csökkentik a költségvetési költségköltést, akkor mi úgy döntünk, hogy többet költünk. Már az előadótól halljuk, hogy vannak problémák már a definíciókkal kapcsolatban is, amikor hogy határozok meg, hogy klik legyenek a kliensek, viszonylag kis vállalkozások, akik aránylag kis összegű hiteleket vesznek föl a program keretében, és ezért az administratív költség ehhez képest rendkívül magas lesz. Senki sem említette, ha jól tudom, hogy milyen adminisztrációs költségek társulnak ezekhez a költésekhez, illetve a hitelforrás szolgáltatások felvételéhez. Felmerül tehát a kérdés, hogy az úgynevezett kliensek kiválasztása hogyan történik. Én úgy mondanám, hogy a haszonélvezőké. Az előadó azt mondja, hogy fontos, hogy elérjük az összes szóba jöhető igényjogosult hitelfelvevőt. És Lin asszony kolléganőnk elmondta, hogy ne csak a fiatalokat, hanem az időseket is említsük meg. Tehát ezt a viszonylag csekély összeget veszük figyelembe, legalábbis európai szempontból. Hatalmas számú személy személy között igyekszünk elosztani, tehát csekély összeg jutna egy-egy személyekre, és azt hiszem, hogy realisztikus okosabban kell gondolkodnunk, hiszen hogyha valamennyi szóba jöhető jogosultat elérünk, akkor vaj még keveset tudunk segíteni rajtuk. És hogyha elolvasom ezt, a, a, különösképpen azok szempontjából, akik nehezen jutnak hitelekhez, akkor azt látom, hogy így aggályok merülhetnek föl. Fel kell ismernünk, hogy az az összeg, amiről beszélünk, csak nem triviális csekély, figyelemmel arra a hatalmas összegre, amely ma nem áll rendelkezésre a kihelyezés szempontjából a pénzpiacon. Tehát az hiány óriási, és az az összeg, amelyről itt mi beszélünk, nem sokat fog segíteni ezen a helyzeten. Más szóval, óriási választási, kiválasztási munkateher vár ránk, és az Európai Unió az európai finanszírozás területén olyan nehéz helyzetben fogja találni magát, amelyel alig ha fog tudni megküzdeni. Azt szeretném javasolni a kollégáknak, hogy ha tényleg akarunk segíteni az iparon és a vállalkozásokon, akkor neutrális módon kell eljárnunk, amely nem az adminisztrátorokat veszi célba, akiknek a kiválasztás szinte megoldhatatlan feladatát kell ellátniuk, hanem csökkentenünk kell például az adókat, anélkül, hogy különösebb költséggel járna, mint ami administratív költségként itt fölmerülne. És nem vitás, hogy ez jó szándékú dolog, de az én véleményem szerint nem a legjobb módja annak, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm. Uh, Ungoránó úr, aztán Artin Marian asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, mindegyet értünk abban, hogy valóban a mikrofinanszírozási projekt mostani beindítása alapvető. A mostani feltételek a szigorú feltételek, a gazdaság, illetve a pénzvilág válsága közepette a mikrofinanszírozás új lehetőségeket kínál sokaknak, akik rászorulnak a hitelfelvételre, és úgy gondolom, hogy itt a különféle csoportok és alcsoportok meghatározása nem feltétlenül a leghatékonyabb a mi esetünkben. Az nem vitás, hogy a fiatalokat célba kell vennünk, de azt hiszem másokat is, akiknek a munka helye veszélybe kerül, vagy elvész. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az egyik fő téma, amit ki kell domborítanunk, hogy finanszírozásra van szükség ezekben az esetekben, és minden esetben meg kell találni azt a megoldást, amely a leginkább alkalmas a helyzet kezelésére. Úgy hiszem, hogy van itt néhány olyan kérdés pénzügyi szempontból, amelyeket a bizottságnak meg kell vitatnia, például, hogy az bizottság miért óhajtja finanszírozni ezt a fontos akciót a progress költségvetés terhére, és hogyan lehetne bevonni a kereskedelmi bankokat olyan módon, hogy 500 millió eurót is elérő kihelyezhető összeg álljon rendelkezésünkre. És végül, hogy a bizottság hogyan vélekedik arról, hogy az el nem költött összegeket hogyan lehetne a leghatékonyabban felhasználni. Köszönöm. Marian Arkin asszony, majd Thomas Handel úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnöknő. Én is támogatom az előadót arról, hogy az a kapcsolatban, hogy független költségvetési tételt kell szerepeltetni, és a finanszírozás, a mikrofinanszírozáshoz való hozzáfeszélés jelenti ma a választókkal folytatott párbeszéd egyik legfontosabb témáját, és úgy gondolom, hogy ez csekély lépés, de minden esetre a megfelelő irányba tett lépés az biztos, hogy azok megtámogatására alkalmas, akik nem jutnak kölcsönökhöz a normál pénzpiacon, és nem feltétlenül a profitra törekvő pénzintézetek jöhetnek itt szóba, emiatt kell keresni ezen az irányban, Írországban, az Egyesült Királyságban Máltán próbálnak hasonló megoldásokat keresni, és az előadó is említette, hogy bizonyos országokban már jól fejlett mikrofinanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, rendelkezésre, és felgyülemlettek bizonyos tapasztalatok, azoknak a tapasztalataira támaszkodva lehetne továbbfejleszteni ezeket a kérdéseket, és kialakítani a munkamódszereket más országokban is. Egyetértek Linz, hogy ha a fiatalokat is bevonjuk, akkor természetesen az idősekre is gondolnunk kell, de általában jó, hogyha megmaradunk az általános megfogalmazásoknál. Ami ma a mikrofinanszírozás kérdéseit illeti, nem csupán a mikrohitelekre kell gondolnunk, hanem olyan szolgáltatásokra is, mint például a megtakarítások megfelelő felhasználása. Tehát itt ki lehetne bővítenünk a mikrofinanszírozással kapcsolatos fogalom meghatározásunkat, hogy kiterjesszük azt a megtakarítások alkalmas felhasználására is. És ez így alkalmasabb lehet arra, hogy a pénzügyi krízis hatásaival megküzdjünk. És úgy hiszem, hogy mindenképpen célszerű lehet a mikrofinanszírozással kapcsolatos fogalom meghatározás bővítése. Végül megjegyezném, hogy valaki említette, hogy az adók csökkentése jöhetne szóval. Nos, ezzel kapcsolatban csak azt szeretném leszögezni, hogy ez mindenképpen a tagállamok hatáskörébe tartozik, és az EU szintjén nem kezelhető. Köszönöm, örültünk hogy ilyen nagyszerű lehetőséget adtunk önnek arra, hogy az országában is kampányolhasson. Most pedig Handel Thomas úrnak, már Jokanszári asszonynak adom meg a szót. Handel úr. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt kollégáim. Az egységes baloldal nevében azt tudom mondani, hogy teljes mértékben támogatni tudjuk mindazt. Amit hallottunk, viszont szeretnék még hozzászólni mindahhoz, amit hallottam. Valahogy mi úgy szoktuk ezt mondani az országomban, hogy igazából, ha nekünk nincs elegünk, akkor mások kárára próbálunk még takarékoskodni. De nem szabad progresszből külön kiemelni pénzt. Mi is azért kardoskodunk, hogy ha, hogy ez a 150 millió euró, amely nem igazán óriási összeg, de mégis külön költségvetési tételt képezzen, lehetővé tenni, hogy 6-10 ezer mikro vállalkozást támogathassunk vele és mégiscsak a hagyományos hitel politika mellett egy új lehetőséget teremtene. Ez az új eszköz nem csak finanszírozásra szolgál ugyanis, az ifjú vállalkozók eszköze, számára eszközteremtéskor a mentorálást és a tájékoztatást, valamint magukat a képzéseket is meg kell szerveznünk. E-, ezen projekt nem válthatja ki a nemzeti kezdeményezéseket, hanem a nemzeti programokat ki kell, hogy egészítse. Két megjegyzésem lenne még. Először is szeretnénk, hogyha két bekezdést kicsit átolvasnánk, átírnánk a módosítókban, annak érdekében egészítenénk ki a szöveget, hogy ne legyen félreérthető. A nyolcas módosításról van szó. A munkaerőpiracra nehezen jutnak be, vagy térnek vissza című fejezetre gondolok. Azt gondolom, hogy túl nagy itt a szabad mozgástér, át kellene ezt a kifejezést gondolni. A második módosítónk a kilences módosítóra vonatkozik, ahol megint csak úgy érezzük, hogy a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett hátrányos helyzetű emberek esetében túl tágan értelmezhető fogalomról van szó, így objektívabb kritériumokat szeretnénk itt látni. A GUEN nevében más módosító indítványokat is szeretnénk még előterjeszteni, kiegészítő módosító indítványokat. Meggyőződésünk, hogy ennek a programnak az a feladata, hogy a szociális gazdaságot is megerősítse, és elfogadhatatlan az számunkra, hogy az ilyen programokat úgy alkalmazzák, használják föl, hogy a tagállamok nemzeti szolgáltatásait töröljük, ez kontraproduktív lenne. Elnök asszony, köszönöm. Lizája Jakonszári, tessék. Arvosa puheenjohtaja. Tisztelt elnök asszony. Én azzal ö, kezdeném, hogy nagyszerű gondolatokat olvasunk itt, és támogatnunk kell. A fontos az, hogy ezen gondolatok végrehajtása hogyan valósul meg, pontosítanunk kell, hogy a legfontosabb kritika, amely a közösségi programot érheti, az az, hogy túlzott program halmazzal, túlzott administratív teherrel ö, rendelkezik az EU. Ö, Persze nem lehet feladni a harcot, és nem lehet ö, már többé a közösségi ö, támogatásokhoz nem hozzájutni, és ö, megpróbálni azokat ö, megszerezni. Sokan ö, ezt a kísértést is megélik, és ö, szok, sokszor már elfordulnak az Európai Uniós forrásoktól. Valahol az Európai Unió is felelés ezért, ezért úgyhogy az egyszerűsítési gondolatokat mindenképpen támogatnunk kell. Itt támogatnunk kell azon személyeket, akik leggyöngébbek, leginkább kitettek a nehézségeknek, a leginkább szenvednek a munkahelyek elvesztésétől. A helyzetükhöz mérte mindent meg kell tennünk azért, hogy az administratív eljárások a lehető legegyszerűbbak legyenek, és a progresszerre szolgál. Elnök asszony, emlékeztetni szeretném azokat, akik az ülésünkön állva vesznek részt, hogy itt mellettünk egy hallgatóterem az 1G2-ben rendelkezésre áll, úgyhogy esetleg fáradjanak át az 1G2-be. Tíz perc múlva legalábbis ö, ö, már ezt megtehetik, most még nem. Elnézést kérek, hogy most a hallgatóterem még nem áll rendelkezésre, és köszönöm, hogy ilyen figyelemmel követik állva is a vitánkat. Morán asszony aztán Pascal Güné asszony. Morán asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Ami ezt a kérdést illeti, úgy gondolom, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy mi is a célunk, mit akarunk elérni. Az, hogy a munkahelyükön megtartsuk, vagy újra visszahozzuk a munkahelyükre azon személyeket, akik egyelőre nem dolgoznak, sosem dolgoztak esetleg. Ez a nagy nehézség. Felhívnám a figyelmét elnök asszony arra, hogy az ilyen mikrohitelek esetében egy teljesen operatív jellegű eszközt kell, hogy megvalósítsunk, amely lehetővé teszi, hogy bejussanak a munkaerőpiacra az egyének, és hogy ez a bejutás sikeresen történjen meg. Azt gondolom, hogy a támogató rendelkezések, mint coaching, mentorálás és képzés, az ilyen támogató intézkedések, különösen a mentorálás igen fontosak. Mert pontosan a mentorálásnak hála tudjuk a hatékonyságot fokozni, és ez a siker kulcsa is. Miért hangsúlyozom mindezt ki? Azért, elnök asszony, mert azon kifogással élve, hogy úgymond mi egy mikrofinanszírozási eszközt vezetünk be, nem szabad, hogy nehézkes képzési intézményeknek lehetővé tegyük a, a fellépést. És valahol ezáltal célt tévesszünk. Azt gondolom, hogy ez itt a célunk, és ezen cél körül akár az önkéntességet is lehet mobilizálni, és a mentorokat akár önkéntesen is fel lehet kérni, és ezzel lehet a hatékonyságot garantálni. Maga a mikrofinanszírozás nem az egyetlen eszköz, amelyen keresztül az egyének bejuthatnak vagy visszatérhetnek a munkaerőpiacra. Pascal Gruni asszony. Köszönöm, majd pedig Őri Csaba. Természetesen támogatom magam is Moren Elizabeth kolléganőm gondolatait. Valóban. Nagyon is várjuk kinn a terepen, hogy a mikrofinanszírozási eszközhöz hozzájuthassanak a válságos időket élő, leginkább gondokban és nehézségekben élő egyének. A mikrovállalkozás és a mikrofinanszírozás mint olyan az a nemzeti hatáskörben kell, hogy maradjon, és amint különböző kategóriákat vezetünk be, fiatalok, idősek, ez valahol kicsit korlátozza magát a fogalmat, úgyhogy én azt gondolom, hogy általános kritériumokat szavakat kellene, hogy használjunk. Őri Csaba úr, Sergio Kuferati. Igen, köszönöm a szót, elnök asszony. Én csak visszautalni, kezdeném azzal, hogy természetesen sokszor elmondtuk már, hogy a szociális problémák kezelésében a kulcskérdés az, hogy vajon meg lehet -e őrizni a munkahelyeket, vagy lehet-e új munkahelyeket létrehozni, és ebben az összefüggésben is igen gyakran rámutattunk arra, hogy a közép- és kisvállalkozások számára megfelelő gazdasági környezet és adott támogatás az egy kulcs eleme ennek a problémának. Én örömmel üdvözlöm azt a törekvést, hogy végre a közepes és kisvállalkozásoknál kisebb méretű, tehát a mikrovállalkozások, amelyek egyes tagállamokban a túlnyomó nagy részét adják a működő vállalkozásoknak is, valamilyen figyelmet, és mi több, valamilyen gyakorlati eszközt kaphatnak a helyzetük segítésére vagy javítására. Ugyanakkor, mint minden új eszköznél vannak kockázatok, és szeretnék utalni arra, hogy nemrégiben óriási vitát folytattunk itt még az előző parlament idején a globalizációs alapról, nem túl sok pénzt állítottunk be rá végül is itt a parlamentben, aztán azt sem sikerült elköltenünk, és újra és újra módosítani kellett a feltételeket. Tehát nagyon is indokoltnak tartom Elizabethnek azt a fölvetését, hogy azért nézzük csak meg, hogy a progresszből vajon elköltjük-e a pénzeket, mert ha nem költjük el, akkor nagyon nehéz lesz a költségvetési vitákban újabb és újabb pénzek mellett érvelni Ráadásul ugye egy 7 éves költségvetési tervezés keretében hirtelen ö, ö, nagyobb összegeket ide-oda csoportosítani, az egy nagyon bonyolult és komoly ö, ö, tárgyalási folyamatot, és sok mindenkivel kell egyeztetni benne. Tehát elvben persze mindenki több pénzt szeretne, minél, minél többet nemes cél érdekében. Ugyanakkor jelenleg az, ami elérhető és amire megállapodás van, hogy a progress keretéből ez finanszírozható. Én azt gondolom, hogy itt azért óvatosabban kéne eljárnunk, és valóban alaposan megnézni, hogy Találunk-e máshol rá for, forrásokat, vagy el lehet indulni ezzel a megközelítéssel, ezzel a finanszírozással és a tapasztalatok alapján tovább lépni. Az, hogy a költségvetési vitában végül is elfogadtuk azt, hogy külön soron legyen a mikrofinanszírozási eszköz, az minden esetre azt mutatja, hogy a végcél az az, hogy előbb-utóbb erre plusz pénzeket találjunk. Mondom, nem vagyok benne biztos, hogy ez az a pillanat, amikor rögtön ezt el fogjuk tudni érni. És végezetül elnézést a hozzávetésért, de a múltkor megígértem, hogy minden egyes alkalommal ceterum censeo, amíg nem változik a szlovák nyelvtörvénye, szóba hozom, jelentem nem változott. Tehát változatlanul várjuk, hogy itt módosulás legyen. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen, Sergio Kofferati, majd Tomás Mann Kofferati úr parancsoljon. Köszönöm szépen. az önmagában véve nagyon jó, hogy ambiciózus célokat fogunk kitűzni magunk elé, de hogyha ezek megvalósíthatatlanok, akkor mégsem annyira jók ezek a nagyra törő célkitűzések. Meg kell néznünk, hogy hogyan fogjuk tudni valóban felhasználni ezeket a mikrofinanszírozási eszközöket. Ennek az eszköznek az a célja, hogy segítse azokat, akiknek nehézségeik vannak, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra, illetve hogy segítse azokat, akik valószínűleg elveszítik a munkájukat, vagy alkalmazottként, vagy pedig, mint önálló vállalkozók kénytelenek abba hagyni a folytatott tevékenységüket. Tehát ez volt az alapvető célkitűzés. De most egy kicsit jobban meg kellene néznünk a jelenlegi helyzetet, hogy valóban gazdaságpolitikai eszközé válhasson ez a mikrofinanszírozási eszköz. Hogyha megnézzük a módosítókat, akkor azt látjuk, hogy ennek az eszköznek koordináltnak kell lennie, és össze kell ezt hangolni minden más európai vagy nemzeti más finanszírozási eszközzel. Tehát azt látjuk itt, hogy ezekkel a nemzetközi és nemzeti eszközökkel, illetve a regionális és helyi finanszírozási eszközökkel össze kell hangolni ezt a mikrofinanszírozási eszközt. Ez eddig helyén való, de úgy vélem, hogy a helyi termeléshez is valahogy igazítani kellene ezt a mikrofinanszírozási eszközt. Ami a tevékenységeket illeti, itt természetesen áru cikkek előállításáról és szolgáltatásokról is szó van. Meg kell néznünk, hogy kik azok, akiket a legjobban sújt a válság, és kik azok, akiknek nincsenek meg a saját forrásaik ahhoz, hogy újraindítsák vállalkozásukat, tehát kik azok, akiknek valóban ilyen hitelekre van szükségük. Tehát kik azok, akiket elsősorban védenünk kell a válságban. Kik azok, akik rövid távon egyáltalán nem tudják felvenni a versenyt, akik nem tudnak megfelelni a válság állította kihívásoknak. Természetesen azokról van szó, akik a legkevésbé képzettebbek, és ezért úgy véljük, hogy regionális és helyi szinten is ezekhez a legalacsonyabb képesítése rendelkezőkhöz kellene eljutniuk ezeknek a finanszírozási eszközöknek. Azok, akik ismerik ezt a problémát, nyilván egyetértenek velem. Ami a bevételeket illeti, természetesen ezeknek a bevételeknek olyan tevékenységekhez kell csatlakozniuk, amelyek valóban képesek fennmaradni és továbbfejlődni a jövőben. Itt általában egyszerű tevékenységekről van szó, de ezeknek valódi gazdasági tevékenységként fenn kell maradniuk. Thomas Mann következik, majd Elizabeth Schröter. Thomas Mann parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Helmer kollégám nagyon kritikusan fogalmazott az imént, és azt mondta, hogy nagyon nehéz ilyen válságos időben megtakarításokat létrehozni. Hát, hogyha úgy véljük, hogy jogos ez a kritika, akkor azért azon is el kell gondolkodnunk, hogy nem kellene egy kicsit óvatosabban fogalmaznunk. Gondoljunk csak bele. Nagyon sok olyan ember van, aki akinek egyszerűen nincsen választási lehetősége. És ilyenkor a mi feladatunk az, hogy megadjuk a lehetőséget, a továbblépés lehetőségét ezeknek az embereknek. De természetesen van kockázat, hiszen befektetünk, beruházunk, és nem tudjuk, hogy hova vezetnek majd, valóban sikeresek lesznek -e ezek a beruházások. Tehát mindenképp el kell kerülni az átfedéseket, a többszörös dupla, tripla finanszírozást, és az is nagyon fontos, hogy egyértelmű kritériumokat tudjunk megfogalmazni a finanszírozási eszköz felhasználására. Tehát a felhasználási kritériumoknál a lehető legpontosabban kell fogalmaznunk hogy kik azok, akik részesülhetnek ilyen mikrofinanszírozási eszközben, hiszen tulajdonképpen azért eléggé sok pénz elosztásáról van itt szó. Azt is meg kell néznünk, hogy kit kívánunk támogatni, hogy milyen összegeket érhetnek el az egyes támogatások. Azzal egyetértek, hogy a kis és középvállalkozásokat segíteni kell, de természetesen a gazdaság más szereplőire is ki kell térnünk. Tehát nem csak a kis és középvállalkozások szorultak ki a piacról, hanem vannak még a KKV-knél is elesettebb, kiszolgáltatottabb helyzetben lévők, nekik is esélyt kell adni. Ez is a mi felelősségünk. Tehát mindenképpen új munkahelyeket kell teremtenünk, ez rendkívül fontos. Véleményem szerint nagyon jó megoldás az, hogy célzottan próbáljuk támogatni valóban azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Köszönöm. Elizabeth Schröter következik, és utána én magam fogok hozzászólni. Schröter asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, egy kicsit késve érkeztem, de már is bekapcsolódnék a vitába. Én is foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, méghozzá nagyon régóta foglalkozom a mikrofinanszírozási eszközzel. Én magam is, hát mondhatom, hogy technikai szakértő vagyok, ismerem a különböző regionális alapokat, ismerem a szociális alapokat, amik hozzáférhetőek a különböző tagállamokban, illetve itt a közösségben. Kérdést is szeretnék feltenni, méghozzá a bizottságnak. Milyen módon szeretnénk megközelíteni a progresszt? Mi a progressz értelme? Ezt a kérdést szeretném feltenni. Tehát a progresszt elvileg olyan csoportoknak szántuk, amelyeket más eszközökkel nem tudunk segíteni. De hát itt van a szociális alap például, ami felhasználható lenne. Úgyhogy mégiscsak vannak itt olyan érvek, amelyek a progressz ellen vethetőek fel, hiszen igenis vannak más finanszírozási eszközök is. Aztán, ami az önálló költségvetési tétel létrehozását illeti, hogyha létrehozunk ugye egy külön költségvetési tételt, például a Jasmine programmal kapcsolatban, akkor azt is meg kell néznünk, hogy honnan találunk erre pénzt. Hát, hogyha a progresszből akarunk elvenni pénzt, ez egy eléggé végső megoldás, korán sem a legjobb megoldás. Kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy a progresszből elvinni pénzt, elvenni pénzt, az egy ilyen jobb hiány megoldás. Maga a mechanizmus, tehát a mikrofinanszírozási eszköz jó, csak valami jobb finanszírozást kellene találni. Hogyha megnézzük a Jasmine példáját, akkor utána azt fogja majd mindenki mondani, hogyha a mikrofinanszírozást lehetett a progressből finanszírozni, akkor ez már precedens teremt, tehát akkor valószínűleg további hasonló kérések, kérdések is felmerülnek most, vagy majd a jövőben. ahhoz, hogy megfelelőképpen megvalósítsuk a mikrofinanszírozási eszközt, ahhoz mire van szükség, azt kell megnéznünk. Milyen rendszerben kell működni a, a mikrofinanszírozási eszköznek. És szeretném megkérni az előadót, hogy vegye figyelembe Harkin asszony hozzászólását és javaslatát, aki nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik ebben a témában. Szerintem is egy kicsit nyitottabbnak kellene lennünk, pontosan úgy, ahogy azt Harkin asszony elmondta. Nyilván vannak olyan tagállamok, amelyek számára fontosabb ez a kérdés, vannak olyan országok, amelyek számára nem annyira fontos, tehát mégiscsak valamilyen közös megoldásra kell jutni. Valamint arról is beszélnünk kell, hogy hogyan tudjuk elérni a célzott csoportokat, például a romákat. Ezt a kérdést is szeretném feltenni a bizottságnak. Ez is rendkívül fontos kérdés. Ami a különböző célcsoportokat illeti, jó lenne, hogyha itt is egy kicsit pontosabban fogalmaznánk, hiszen nem tudom, hogy egyébként hogyan fogjuk tudni hatékonyan felhasználni ezeket a pénzeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon szépen köszönjük az előadónak a minőségi munkát, és köszönjük szépen a hozzászólóknak is a megjegyzéseket. Ami ezt a témát illeti, nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk erről, és jó lenne, hogyha ismernénk a különböző tagállamok példáit is, mondjuk Magyarország példáját, hogy ők hogyan érik el a sebezhető csoportokat. Az, hogy milyen feltételek mellett tudjuk ezeket a csoportokat kivezetni a válságból, az nagyon érdekes kérdés. A G20-ak csúcsán is elég sok szó esett erről a kérdésről, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy szóban legalábbis mindenki nagyon lelkes, de hát szavakkal nem lehet senkit kisegíteni az elkeseredett helyzetéből, hanem valamilyen konkrét javaslatot kell megvalósítani. Ez a mi munkánk. Ez volt az első megjegyzésem. A második megjegyzésem pedig az, hogy nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk, hogy miről is beszélünk. Ugyanis van itt némi kockázata annak, hogy esetleg homályosan fogalmazunk, ugyanis a parlamentben voltak már olyan kezdeményezések, amiket nem sikerült elég jól körülhatárolni. Itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy alternatívát szeretnénk teremteni a különböző tagállamok szociális védelmi rendszerében mert az félreértés lenne. És itt nem is arról van szó, hogy szeretnénk kihosszabbítani a KKV-knak nyújtott segítségnyújtést segítségnyújtást, hanem valahol e között a kettő között a határmesdjén mozog ez az új finanszírozási eszköz, ugyanis ennek van gazdasági vonulata és politikai vonulata is. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy újszerű finanszírozási eszközt szeretnénk elindítani, egy valóban eredeti megoldást, ami azokat segítené, akik kiestek a munkaerőpiacról. Tehát olyanokat szeretnék segíteni, akik saját maguknak kívánnak munkahelyet teremteni. Tehát most itt tényleg kicsiben gondolkodunk, és ehhez kellene igazítani, formatálni a megfogalmazást. Mindez, amit elmondtam, azt a kérdést is felvetette bennem, hogy talán Ugyanebben a javaslatban a megtakarításokkal is beszélnünk, megtakarításokról is beszélnünk kellene, bár ez némi kép egy másik logika mentén mozog. De hogyha megnézzünk néhány országot, ahol működnek a credit unionok, vagy valamilyen szolidáris és mobilitási alapon működő társadalmi és betegbiztosítási intézmények, akkor ezekből is levonhatnánk a következtetéseket és hogyha megnézzük, hogy hogyan definiáltuk a mikrohitelt, akkor ebben a mikro megtakarítások is beletartoznak, de nem szabad, hogy összekeveredjenek ezek a fogalmak, és hogy a célkitűzések valahogy összekeveredjenek a mikrofinanszírozás, mikrohitel, mikromegtakarítás témakörben. Ami egy ilyen program megvalósítását illeti, nagyon keménynek kell lennünk a hozzáférési lehetőségek meghatározásakor. Tehát ki kell választanunk a célcsoportot, és arra is figyelni kell, hogy a célcsoportunk általában az a csoport, amely a legnehezebben fér hozzá administratív módon ezekhez a segélyekhez, ezekhez a finanszírozási eszközökhöz. Úgyhogy egy nehezen elérhető csoportot célzunk meg és az is jó lenne, hogyha talán a jövő év elején elindítanánk egy kezdeményezést, aminek az lenne a lényege, hogy minden tagállam felméri azokat a mobilizált és esetleg a jövőben mobilizálható eszközöket, amelyeket fel lehetne használni mondjuk a célcsoportok megtalálására, valamilyen olyan kezdeményezés, amivel tapasztalatot lehetne cserélni, tudást lehetne cserélni a tagállamok között. És volt itt még valami, ami nagyon meglepő volt számomra, ez az, hogy vannak olyan klasszikus finanszírozási rendszerek, például banki rendszerek, amelyek egyszerűen rossz szemmel néznek egy ilyen új finanszírozási eszközre, mert úgy vélik, hogy az ő tevékenységüknek konkurenciát jelentene ez az új eszköz. Tehát a mikrohitelhez való hozzáférést egyáltalán nem is támogatják a bankok, mert úgy vélik, hogy akkor az ő klienseiket fogja elvenni ez a finanszírozási eszköz. Úgyhogy talán jó lenne egy tanulmányozó nap, egy fórum a bankokkal és egyéb pénzintézetekkel, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. És lenne még egy utolsó megjegyzésem a külön költségvetési tételről. Tudom, hogy a bizottság már többször beszélt erről, hiszen a 2010-es költségvetésről már beszéltünk, Őri úr volt itt a jelentéstevőnk, és um, ez a bizottság azt szavazta meg, hogy igenis legyen külön költségvetési tétel. De sem a globalizációs alapot, sem a progresszt egyelőre nem tudtuk jól felhasználni, de egyébként nem is ugyanúgy kell gondolkoznunk erről a két eszközről, mint a mostaniról, mert a másik két eszköz alap, a miénk pedig egy mikrofinanszírozási eszköz, ami ráadásul csak gyerekcipőben járt, tehát még nem is pörög teljes sebességgel. Úgyhogy a bizottságnak is el kellene gondolkodnia azon, hogy miből fogjuk finanszírozni ezt a mikrofinanszírozást, a progresszből vagy sem. Lehet, hogy a tanács tagjainak tetszene az, hogy a progresszből finanszírozzuk a mikrofinanszírozást, de számunkra ez nem biztos, hogy jó megoldás, de egyelőre támogatom, hogy legyen külön költségvetési sor, ugyanis ezt szavaztuk meg a költségvetési vitában. Mindenki hozzászólt, aki kívánt, úgyhogy megint az előadója szó, kérem, hogy zárja le a vitát. Um, thank you very much and Köszönöm szépen, és elsősorban köszönetet szeretnék mondani az általános támogatásért, ha ezt jól értelmezem. Ha nem is teljes mértékben azonosulnak vele, de nagyjából egyetértést érzek ki körvonalazódni és azt hiszem, hogy ezt jól tudjuk majd hasznosítani a továbbiakban. Ugyancsak köszönöm a megjegyzéseiket, amelyek mindenképpen javítják a szöveget, finomítanak az elgondoláson. Érdekes volt hallani, hogy felmerülnek bizonyos aggályok, hogy hamis várakozásokat támasztatunk, túl vérmes reményeket keltünk, túl sok igény jelentkezik majd. Nos, feladatunk, hogy kezeljük a program mindezen vonatkozásait. Hogy hozzászóljak néhány megjegyzéshez, érdekes volt hallani itt ismét a vitát arról, hogy kik a szóba jöhető igényjogosultak, a fiatalok, az idősebbek, vagy kik lennének elsősorban azok. Nos, azt gondolom, hogy a leghelyesebb, hogyha nem soroljuk föl, kik a szóba jöhető kedvezményezettek, hanem hagyjuk meg az, érdeke, az országoknak, hogy maguk döntsenek a hitelfelvevők kilétéről. Én úgy gondolom, hogy egyes országokban fiatalok szorulnak több támogatások, támogatásra, míg máshol adott esetben időskorúak, nők, romák, migránsok, stb. Ezért talán helyesebb, hogyha nem élünk túl ö, konkrét fogalom meghatározásokkal. Ugyancsak örömmel konstatáltam, hogy sokan úgy gondolkodnak, mint magam is, hogy a progress nem a megfelelő költségvetési tétel ennek a kérdésnek kezelésére. És számos oka van ennek, így említettek is néhányat. Például, hogyha a progresszt nem költik el teljes mértékben, akkor nekünk feladatunk, hogy fölhívjuk azok figyelmét, akik igényjogosultak lennének, hogy rendelkezésükre áll ez az eszköz. Ez nem elegendő ok ahhoz, hogy forrásokat vonjunk el a progressztől. Ugyancsak érdekes hallani, hogy nem olyan sok pénz ez, összehasonlítva a globalizációs alappal, vagy a gazdaságélénkítő programmal. Nos, akik nem kellőképpen integráltak, akik csak ugyan rászorulnak az ilyen jellegű támogatásra, azoknak adott esetben éppen elegendő is lehet. És röviden, e, nos, az igazi kérdés az lesz, hogy mennyire tudunk bevonni kereskedelmi bankokat. Ha sikeres lesz a program, és ezek a kereskedelmi bankok azt látják, hogy új ügyfelekre tehetnek szert akkor nagyjából biztos lehetnek abban, hogy egyre inkább bekapcsolódnak majd. Mint említettem, az Európai Unió, az Európai Beruházási Bank az elsődleges szerepvállaló, és úgy gondolom, hogy ők készek lesznek a kockázatot vállalni, és hogyha ezt mások látják, adott esetben ők is bekapcsolódhatnak. Meglátjuk, hogy milyen végkimenetele lesz az ezzel kapcsolatos vitáknak. Ugyancsak szeretném röviden megemlíteni, mert egyesek említették, hogy eh, túl bonyolult a dolog. Nos, nem a javaslat eh, szerkezete garantálja azt, hogy ne bonyolítsuk túl a mikrofinanszírozást. Eh, én azt hiszem, hogy az intézetek az ügy lebonyolításában, a tájékoztatásokban, az üzleti terv megalkotásának megkövetelésében ki fogják tudni alakítani azt az üzleti környezetet és azt az eljárás rendet, amely nem lesz túl bonyolult. És így sokan fognak tudni hozzájutni ezekhez a kölcsönökhöz. A másik pedig az, hogy az e-, EU-s intézkedések, illetve a nemzeti alapok a reorganizáció kohéziós eh, eh, alapok, stb. Eh, mind olyan intézkedések, programok, amelyek egyfajta harmonizáció segítségével szintén hozzájárulhatnak az ügyi kezeléséhez. Összefoglalva tudom, hogy végeznünk kell. Nem csodaszerről van szó, nem jelent mindenre megoldást, hanem egy szóba jöhető eszköz, amely kitölthet egy részt. Eh, ahol eh, igazi eh, igényeket látunk, és majd meglátjuk, hogy hogyan illeszkedik a többi intézkedéshez, ami hasonló cél szolgál. Remélem hasznos lesz, és köszönöm támogatásukat, hozzászólásaikat. Köszönöm szépen az előadónak. Úgy vélem, hogy akkor a most lefolytatott vita alapján kijelenthetjük, hogy a vitát lezártuk, a módosítókat október 6-án 18-áig kell benyújtani, november 4-én lesz még egy vita, és november 7-én és november 5-én, elnézést, november 5-én fogunk szavazni. És akkor most szeretettel üdvözlöm Vladimir Spidlát, hiszen a mostani mandátum alatt először érkezettem hozzánk, és már is meg fogom adni neki a szót. Azt kérném azoktól, akik állnak, hogy menjenek át a hallgató terembe, vagy legalábbis a magán beszélgetést kérem, hogy rekesszék be, mert ez a sustorgás itt nagyon zavaró a teremben. Elmondanám angolul is, hogy azok, akik állnak a teremben és magánbeszélgetést folytatnak, hagyják ezt abba, mert ilyen zajban egyszerűen nem lehet dolgozni, nem lehet ilyen zajt csapni, amikor mások beszélnek. Köszönöm a megértésüket, biztos úr. Köszönöm szépen, hogy eljött a mai ülésünkre. Eléggé kritikus, válságos témáról beszélünk az ön hatáskörén belül. Mindannyian tudjuk, hogy a munkaerőpiac helyzete eléggé negatív, meggyengült, hogyha megnézzük a gazdasági mutatókat, akkor azt látjuk, hogy ezek folyamatosan romlanak a válság óta. Tehát így az ön felelőssége és az ön munkája most nagyon fontos, hiszen önnek kell ezekről a kérdésekről a biztosok kollégiumában tárgyalni. Vannak itt olyan jogalkotási elemek, amelyekről most vitázik a bizottság, vannak ezek között olyan témák, amelyek konkrétan az ön nevéhez kapcsolódnak. Most a választások után ugye felállt az új parlament, átvettük a stafétabotot, és szeretnénk folytatni a munkát, úgyhogy várjuk az ön részéről, hogy elmondja, hogy a bizottság hogyan kíván majd együttműködni az új parlamenttel. Arra kérném, hogy legyen rövid, hogy utána legyen rendes vita is, hogy a parlamenterek megtehessék, amit a legjobban szeretnek, méghozzá azt, hogy kérdezzenek öntől. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt vagyok önök között. Először is szeretnék köszönetet mondani Berez asszonynak, hogy meghívott, és hogy beszélhetek itt önökkel. Mindenkinek szeretnék gratulálni, akit megválasztottak, vagy újra választottak az új parlamenti ciklusra. Mindannyian tudjuk, hogy a Európa szociális helyzete egészen más, mint az előző mandátumnál volt. 2004-ben a GDP 22,5%-os növekedést mutatott, és a bizottság adatai szerint most a GDP csökkenni fog méghozzá 4%-kal. Ami a munkanélküliséget illeti, 2004-ben folyamatosan csökkent a munkanélküliség, és 2008-ra lement egészen 7%-ra. De idén júniusban újra felment ez a lakosság, az aktív lakosság 9,5%-ára, és valószínűleg a következő hónapokban tovább nő a munkanélküliség, és 2010 végére 11%-ot is elérhet. Fel kell lépnünk a munkanélküliség növekedése ellen és a válság negatív hatásai ellen. Ezt mondták el az OECD országok szociális miniszterei egy olyan ülésen, amin én magam is részt vettem. Úgy vélem, hogy nem tudunk kilépni a válságból addig, amíg a munkaerőpiacot nem tudjuk megszilárdítani. Ez pedig azt jelenti, hogy amíg nem valósul meg nettó munkahely teremtés, addig nem tudunk kilábalni a válságból. Hölgyeim és uraim, ez a válság a második világháború óta a legmélyesebb, legmélyebb válság. Mint ahogy Barozó úr is elmondta a következő bizottság mandátumával kapcsolatban, nem csak arról van szó, hogy gazdasági és pénzügyi válságban vagyunk, hanem ezen kívül értékválság is bekövetkezett. Azon értékek kérdőjeleződtek meg, amelyeken alapul a mai társadalom. Ez a válság tehát most lehetőséget nyújt arra, hogy minden szinten változásokat hozzunk. Először is a pénzügyi kormányzás tekintetében. Ezután úgy gondolom, hogy a tudásalapú társadalom irányába kell majd elindulnunk, és egy szénszegény gazdaság irányába kell elindulnunk a válság után. Ez azt jelenti, hogy ha most nem teszünk semmit, akkor a munkavállalók egyszerűen nem rendelkeznek majd azokkal a kompetenciákkal, amik lehetővé teszik, hogy megtartsák a munkájukat, vagy hogy új munkahelyet találjanak tehát előre kell lépnünk, anticipálnunk kell a bekövetkező változásokat. Az elmúlt száz évben Az elmúlt néhány évben számos kezdeményezést indítottunk el, és ebből néhányat szeretnék is felsorolni. Partnerségi kapcsolatot indítottunk el a különböző gazdasági szereplők között a restrukturáció témájában, a restrukturációs fórumban, a szerkezetváltási fórumban. A második példa az, hogy segítséget kell nyújtanunk az elbocsátott munkavállalóknak. Éppen ezért a bizottság azt javasolta, hogy egy globalizációs kiigazítási alapot indítsunk el. Ezt 2007-ben indítottuk el, és 2009-ben pedig felülvizsgáltuk. Az alappal 26 ezer munkavállalónak tudtunk segíteni az év kezdete óta, és 17 további megkeresést is kaptunk az alappal kapcsolatban. Nagyon jól együttműködtünk a parlamenttel, és ezután is így teszünk, hogy a további megkereséseket felül tudjuk vizsgálni. Az Európai Üzemi Tanácsok szerepét szeretnénk megerősíteni, és éppen tegnap beszéltünk arról a 2008. júliusi bizottsági kezdeményezésről, ami ezzel áll kapcsolatban, és amit valószínűleg hat hónap alatt el is tudunk majd fogadni, amennyiben a parlament támogatását is megkapjuk. Szociális párbeszédet ígértünk, és úgy véljük, hogy a szociális partnerek segítetnek abban, hogy felkészüljünk a jövő kihívásaira. Fontos, hogy a távmunkát segítsük, a munkahelyi stressz csökkentsük, és a bizottság ezen kívül egy javaslatot is kidolgozott, ami ezekre a témákra vonatkozik, és amelyek irányelvé válhatnak. Ezek közül az egyik a szülői szabadságra vonatkozik, a másik pedig a vágóeszközök által okozott sérülések elkerülésére. Aztán szólnunk kell a flex security-ről is, a rugalmas biztonságról. 2008. decemberében egy közleményt bocsátottunk ki azon új kompetenciákkal kapcsolatban, amelyek szükségesek az új munkahelyek betöltéséhez, és megállapítottuk, hogy 2020-ig milyen kompetenciákra lesz szükségük a dolgozóknak, hogy megfelelő munkahelyeket találjanak az Unióban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a válságra való válaszunk szintjén a különböző tagállamok gazdaságfelendítő terveket fogadtak el, amelyek komoly kihatással vannak a költségvetésekre. Egyelőre sikerült a leginkább negatív hatásokat, válsághatásokat elkerülni. A szociális partnerek szerepe fontos. Viszont ezen gazdaságélenkítő tervek komoly pénzbe kerültek. A bizottság úgy gondolja, hogy a szociális védelmi kiadások az Európai Unióban a bizottság számításai szerint a GDP 28%-áról 31%-ra fognak emelkedni 2008 és 2010 között. Ugyanakkor a tagállamok bevételei jelentős mértékben csökkennek majd, hiszen a gazdasági tevékenység is visszaesik. Így módon a jelenlegi válság még sürgősebbé teszi azt, hogy hosszú távú kihívásokat tudjunk ö, ö, megvalósítani, ilyen például a demográfiai növekedés, mint kihívás. A következő tíz évben mindenképpen szükséges struktúrális reformokat végrehajtani annak érdekében, hogy az idősödő társadalom kihívásának megfeleljünk decemberben, javal, tavaly decemberben a bizottság egy zöld könyvet ö, ö, jelentetett meg az idősödő társadalom kihívásáról ami a demográfiai megúj, megújulást illeti, mindenképpen egyeztetni kell, mindenképpen meg kell találnunk az egyensúlyt a magán és a szakmai élet között. 2008-ban az egyik ilyen jogi, jogi instrumentum az anyasági szabadságról szólt, a másik pedig az önálló vállalkozó nők és férfiak esélyegyenlőségéről szólt. A szociális partnerek megállapodását a nemzeti különböző nemzeti jogszabályokba át kell megölteni. A kooperáció nyílt módszeren keresztül közös célokat kívánunk megvalósítani. Az egyik az állami pénzügyi eszködök megfelelő bevonása az esélyegyenlőség és a szociális biztonság garantálásába. Az én mandátumom egyik nagy prioritása az egységes piac kiteljesítése volt, a régi és új tagállamok közötti eltérések megszüntetése. Ez volt az én elmúlt mandátumom kihívása. A 2004-es 2004-es Európai Uniós bővítés után már elértük, hogy a nyolc országban már a szabad munkavállalás és szabad helyváltoztatás megvalósult. A 25 tagállamból 15-ben mára már minden Európai Uniós munkavállaló lehetőséget kapott arra, hogy a munkaerőpiacra belépjen. Természetesen, amikor egységes munkaerőpiracról beszélek, szó sincs arról, hogy szabályok nélküli ö, ö, Európáról beszélnék. A 493-as rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szól. A munkavállalók jogainak tiszteletben tartása is fontos az egységes piacon. Tudom, hogy egy nagyon ellentmondásos témáról van szó, és az Európai Parlament már több alkalommal kérte, hogy a, a kihelyezett munkavállalókkal kapcsolatos rendelet felülvizsgálata megtörténjen meghallgatáson is részt vettem ezzel kapcsolatban, és ö, ö, mi úgy gondoljuk, hogy az hogy szükség van a vonatkozó irányelv végrehajtási szabályainak kidolgozására. Prioritást élvez a munkavállalók védelme. Ezért nagyon örülök, hogy mind a bizottság, mind a parlament sikeresen megtalálta azt a, egyhangúságot, amelyel elérhetjük, hogy a a kölcsönzött munkavállalók esélyegyenlőségét is sikerül majd megvalósítanunk. Ami a munkaidő irányelvet illeti, még nem sikerült megtalálnunk a az egyhangúságot. Mint tudják, Barózó elnök úr 2010 nyara lett új javaslattal fog előállni a, a szociális partnerek meghallgatása, valamint méreható vizsgálat után. Kiegyensúlyozott, tartós megoldást szeretnénk tart- találni annak érdekében, hogy a munkavállalók jogai ne csorbuljanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt öt évben ö, nagy hittel és erővel dolgoztam az európai szociális jogok kiteljesítéseért. Ö, számos sikertelenséget éltünk meg, de számos sikert is sikerült elérnünk mindenképpen prioritást élvez a válságból való kilábalás, mint olyan. A bizottság 2008. től kezdve erőteljesen fellépett az európai gazdasági fellendítő terv kidolgozása mellett. Tavaly júniusában pontosan kidolgoztunk egy olyan közleményt, amely a közös fellépést támogatja e téren meg kell tartani a munkavállalókat a munkahelyükön, elő kell segíteni a munkaerőpiacra való vissza, visszatérésüket, elő kell segíteni a munkahelyekhez való hozzáférést támogatja a bizottság a tagállami erőfeszítéseket. Azt is javasoljuk, hogy az Európai Szociális Alap működési szabályai egyszerűsödjenek. A bizottság azt is javasolja, hogy százszázalékosan finanszírozza a tagállamok ESSA projektjeit 2009-2010-ben. Sajnos ez a javaslat egyenlőre számos tagállamban nem talált meghallgatásra. A bizottság ezen túlmenően elfogadta az európai globalizációs alkalmazkodási alapszabályait is. Egy olyan javaslaton is dolgozik a bizottság, amely a mikrofinanszírozási eszköz bevezetéséről szól. Gönc asszonynal, az előadó asszonynal már sikerült egyeztetnem, remélem, hogy a tanács és a ö, parlament majd minél hamarabb megállapodásra jut újra kell definiálnunk magának a társadalmunknak a működését, a válságból ki kell lábolnunk, és hosszú távú stratégiával kell ezt megoldanunk. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszakot kézben kell tartanunk, hogy a jövőben szénszegény gazdaságot tudjunk kiteljesíteni. Úgy véljük, hogyha az Európai Unió eléri a 2020-ra tervezett 20%-os CO2 kibocsátás csökkentést, akkor ezzel 400 ezer új munkahelyet lehet teremteni, és 0,24%-os GDP növekedés lehet elérni. A Lisszaboni stratégia és a Lisszaboni stratégia utáni időszak is célunk. Az elkövetkező évek fontos szerepet játszanak majd ebben. A Lisszaboni stratégia szociális dimenzióját fokoznunk kell annak érdekében, hogy a leginkább hátrányos helyzetű egyének, személyek helyzetét javítsuk. Központi kérdést képez a munkaerő, a munkaerő, munkahelyek teremtése és a migrációs politika egyre sokszínűbbé válnak a társadalmaink. Az, a sikereinket tovább kell fokoznunk, gondolok a sikerek között például a diszkriminációmentesség kiteljesítésére, az ENSZ egyezményre, a, a fogyatékkal élő személyek jogainak biztosítására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenlegi válság is bemutatta azt, hogy a szociális európai modell alapja szilárd alap. Mindent el, meg kell követnünk annak érdekében, hogy a válságból minél hamarabb kijussunk, és hosszú távú stratégiát építhessünk ki. A bizottság és a parlament közötti együttműködés szilárd alapokon nyugszik ezen együttműködést az elkövetkező hónapokban és években még csak mélyítenünk kell. Mindazon munkák együttműködésben, amerről szóltam. Szeretnék köszönetet mondani. Az elmúlt öt éves nagyszerű munkájukért, együttműködésért, és sok, sok sikert kívánok az elkövetkező öt évre. Köszönöm a figyelmet. Euh, Elnök asszony, köszönöm szépen. Biztos úr nagy figyelemmel hallgattuk önt, de sokan szeretnének kérdéseket is feltenni önnek. 19-en kértek már szót, Morán asszony is köztük van. Szinte mindenki szeretne kérdést föltenni önnek. A, a szavazást 15 ó, 17 óra 15-kor kezdjük el majd, és mindenkinek két perc áll a szólás jogán rendelkezésre. Elizabeth Lynn úr, Fábr úr, Biztos úr, talán hármasával lenne jó a kérdéseket meghallgatni, aztán öt percben kérem, hogy válaszoljon rá. Lind asszony. Yes, uh, thank you. Köszönöm. Köszönet a diszkriminációmentesség érdekében az új, utóbbi öt évben végzett munkájáért, biztos úr, és kérem, hogy folytassa ezt a tevékenységét. Megkérdezném, tudja-e, hogy a tanács hogyan támogatja ezt a munkát, de hát azért most a parlamentnél vagyunk, tehát ennek a szerepére is kitérhet. A szociális partnerek, ha jól tudom, egyetértésre jutottak abban, hogy ha ezen a téren újabb fejlemény jelentkezik, akkor ők is szeretnék például a tűzorvásokkal kapcsolatos sérülések kezelésével e, e, foglalkozó új jogszabályokat e, befolyásolni. A demográfiai változásokra is utalt az idősödő társadalommal kapcsolatban. Kérdésem, hogy a az időskorúak foglalkoztatásával kapcsolatos milyen intézkedések lehetnek az ön szemében alkalmasak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Kialakul-e egyfajta magatartási kódex ezzel kapcsolatban? Körvonalazódik-e valamiféle konvenció az időskorúakkal kapcsolatban, illetve ezek lennének a főbb kérdéseim. Köszönöm. Richard Fábra úr következik, aztán Arnel Stanconi. Meghallgattam ön, biztos úr, és az volt a benyomásom, hogy én az elmúlt öt évben egy másik ö, földgolyón éltem. Számunkra úgy tűnt ez az öt év, hogy a szociális modell, mint olyan Európában igencsak szenvedett, és bizony a szociális partnerekkel való együttműködés is egyre kevésbé volt jellemző. A, a Lisszaboni stratégia valahol egy nagy viccnek tűnt számunkra, a, és a stratégiát senki nem követte igazából. A ö, munkaidő, valamint szolgáltatási irányelvek sem tűntek számunkra igazán ö, megfelelőnek. Én személy szerint azt mondom, hogy egyáltalán nem elégített ki engem az elmúlt öt évben a bizottság által végzett szociális téren végzett munka. A kérdésem a következő nem szeretnék visszaélni. Az idővel tudjuk, hogy jelenleg egy kereskedelmi szerződést tárgyalunk éppen Dél-Korea és az Európai Unió között. Mi ellentvetésünknek adtunk hangot, mert az egy, a dél-koreai szervek és az állam egyetlen ILO egyezményt sem írt alá. Mi a véleménye mindenről? Grüni asszony elment, Thomas Mann tehát a szó. Ähm, äh, Köszönöm szépen, biztos úr említést tett a rugalmas biztonságról, és egy példával is élt. Bizonyos tagállamokban elemzés tárgyát képezi a szakmai minősítés. De hát a minősítése persze szükség van, viszont ez pénzbe kerül a tagállamok, azt hogyan járjanak el a tagállamok. Azt mondják jelenleg, hogy ha pénzeszközök rendelkezésünkre állnak rendben, de ha nem, akkor mit tegyünk? Az én választókörzetemben az Opel cég is jelen van, és a verseny, bizony, a verseny igazgatóság is foglalkozik az Opel kérdéssel. Itt magával a a versennyel kapcsolatos kérdéseket kívánom felvetni. Spanyolország nem csak Németországban van Opel jelen, hanem az Európai Unió más országaiban is. Az Opelről mi Spidla úr véleménye? Ön szeretné, hogy tartós munkahelyek teremtése megvalósuljon, és az európai szabványokkal mindaz, ami jelenleg folyik, összhangban van-e? Biztos úr. Szeretné az elhangzott három kérdésre megválaszolni? E, Igen, nagyon szívesen, mondja Spidla úr. Ami a megkülönböztetésmentességet illető irányelvet illetve a bizottság minden erőfeszítést megtesz, és a ö, soros svéd elnökség a tanácsban foglalkozik e kérdéssel, úgyhogy szerintem bizonyos előrelépésekre mindenképpen lehetőségünk lesz, de nem lesz ez az előrelépés igazán gyors de azért mégiscsak előrelépés válható. Ami a vágó eszközöket illeti, komoly ö, sikert ö, könyvelhetünk el. Rövid időn belül ö, a szociális partnerekkel megállapodásra tudtunk jutni, egy nagyon értelmes szöveget dolgoztunk ki, amelyből irányelv születik majd meg. Ez egy előrelépést jelent, a munkahelyi biztonság szintjén. Ami a demográfiai kérdést illeti, és a, az idős személyek ápolásának minőségét, nagyon jelentős a demográfiai változás, mint téma. Előrelépésekre van szükségünk, számos rendszer működik e téren, de vannak hiányosságok, még jelentős hiányosságok e téren és a legnagyobb hiányosság pontosan a hosszú távú ápolást illeti. Még a tagállamok szintjén sem sikerült megoldanunk ezt a nehézséget. Vitát nyitottunk erről tagállami szinten, és azt gondolom, hogy ez a vita óriási jelentőséggel bír. E vita Eredményeként önkéntes referencia keretet sikerül majd létehoznunk az Európai Unió különböző tagállamaiban. Az eszmecsere igen összetett, de ragaszkodunk hozzá, és reméljük, hogy előrelépéseket is sikerül majd elkönyvelnünk. Richard Falbrek képviselő úr tette föl a kérdést, és cseh köztársaságbéli kollégám is nagyon jól ismeri ezt a kérdéskört. Nos, hát mire is utalok itt? Én arról szóltam a bevezetőmben, valami olyasmiről, ami létezik. Igen, ezek a dolgok megtörténtek. Ezeket nem lehet vég alá rejteni. Persze, vannak olyan üzemi tanácsok, amelyeket 8 éven keresztül egyszerűen befagyasztottak, ez igaz de valahogy mégiscsak sikerült az üzemi tanácsok minőségén javítanunk. Az is igaz, hogy az Opel esete egy problémás eset. Egyfajta jövőképünk van, és hogyha képesek vagyunk bizonyos dolgokat meglátni, az nagyon jó. De hát maga a puzzle több kis részből áll. De azért én tényekről beszélek itt amennyiben én, ön azt mondja, hogy a Lisszaboni stratégia egyszerűen befutcsolt, hát én azt gondolom, hogy ezért mégiscsak szubjektív véleményről van szó, mert való igaz ugyan, hogy a Lisszaboni stratégia minden egyes célját nem ért el, de a szociális társadalmi aspektusban igenis a célokhoz egyre inkább közelítünk. Persze vannak ennek a stratégiának gyenge pontjai de azért olyan véleményt még nem hallottam, hogy az, elindult, az úton, amelyen elindultunk, ne haladjunk tovább. Sőt, ezt a stratégiát számosan ö, lemásolják, például a japánok. Ez igen fontos számomra, és a modell szerepet töltünk be. Ami a személyes kérdést illeti, hogy hogy látom én a Dél-Koreával aláírt szerződést, vagy tárgyalásokat egy megállapodás reményében. Hát én úgy gondolom, hogy egy szabadkereskedelmi térség, igazságos kereskedelmi térség kidolgozása, kiépítése észszerű megoldás lenne. Én azt gondolom, hogy maga a megállapodás, a szerződés ö, ö, komoly lépés lenne ez irányba. De hát azért ezzel kapcsolatban magam is levelet fogalmaztam meg arról, hogy radikálisan lépjünk-e föl, vagy sem. Fenntartásai mindenképpen vannak, és erről a nevezetes levélben már szóltam. Egyszerűen szeretnék fogalmazni az Opellel kapcsolatban. Léteznek bizottsági határozatok, kollegiális szinten hozott határozatokról van szó, aztán a munkát elosztjuk egymás között a kollégiumban. Az Opel szerkezet átalakítása és a belső piac megszervezése Nelly Krausz asszony hatáskörébe tartozik. Persze vannak olyan kérdések is, amelyek eh, engem illetnek, például a eh, különböző munkavállalók tájékoztatása megtörténik-e? Eh, ellenőriztem e kérdéskört, és azt állapíthatom meg, hogy a munkavállalók véleményének kikérése, azok tájékoztatása mindenképpen tiszteletben van tartva, és az Opel példaértékű. Ami a szerkezet átalakítást illeti, és az ESA alapok felhasználását, valamint a globalizációs alkalmazkodási alap forrásaival való finanszírozást, én azt gondolom nagy körültekintéssel kell, el, kell eljárnunk, és biztosítanunk kell, hogy nincsenek valahol szürke foltok a tárgyalásokban, és a pénzek valóban oda lesznek utalva, hová szükségesek. A tárgyalásokat folyamatukban követjük, és világos, hogy a bizottság minden egyes iránymutatást tiszteletben tart. Schröter asszony, vagy Zimmer asszony, Schröter asszony. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, remélem, hogy fel tudja tárni annak titkát, hogy Barosszó elnök úr miről is beszélt a plenáris ülésen, amikor a kiküldetésben lévő munkavállalókra vonatkozó irányelvről beszélt. Elmondta, hogy ez módosításra kerül, és rendelettervezetet emledegetett annak biztosítására, hogy a különféle munkatípusok megfelelően elkülönüljenek. Úgy gondolta, hogy az irányelv nem alkalmas arra, hogy a parlament és a tanács által elképzelt célokat megvalósítsa. Hogyan gondolja hogy ezt meg lehet valósítani, hogyha a különféle Európai Unióban létező szociális modellek nem kezelhetők a meglévő jogszabály segítségével. Nem tudom, hogy Barossa úrnak szándékában áll-e egyáltalán bármit is tenni, illetve meg tud-e győzni bennünket arról, hogy másféle megoldás lenne jó. Másfelől az Európai Szociális Alappal kapcsolatban úgy gondolja-e, hogy a bizottság visszavonja javaslatát, vagy pedig még mindig azt tartja, hogy az ESZÁ-val kapcsolatos rendelkezések a versenyképességi szabályozással párhuzamosan érvényben maradnak. Köszönöm, Cimerni asszony. utána Blinkvics Júti asszony. Spilla úr, nem úgy jött közénk, hogy arra számított volna, hogy Gratulálni fogunk az bizottság által eltelt öt évben végzett munkájukhoz, hiszen a szociálpolitika területén a felmutatható eredményeik meglehetősen szerények és eh, az Unió eh, összességében sem eh, könyvelhet el igen jelentős sikereket ezen a területen az integrált eh, foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokkal kapcsolatban a bizottság eh, elutasító eh, magatartást tanúsít, mondván, hogy a Lisszaboni szerződés belép majd, új lehetőségeket fog kínálni. Nos, kérdezem, hogy milyen intézkedéseket, milyen felülvizsgálatát a meglévő útmutatásnak fogja javasolni hivatali utódjának, és milyen kapcsolatot lát a munkahelyteremtés, illetve a munka minőségek között, illetve abban, hogy jelente majd tényleg megélhetési lehetőséget az új foglalkoztatás, valamint, hogy annak végrehajtása, amit eddig a nyitott koordinációs módszer tényleg hozhat-e konkrét eredményeket, amelyeknek az alapján a tagállamok függetlenül tudnak fellépni a szegénység visszaszorításában. Nos, a parlament mindenképpen szeretné önöket kérni arra, hogy a, a szegénységet, a gyermekszegénységet minden erővel iparkodjanak leküzdeni 2020-ig megfogalmazandó programjukban, és az utcagyerekeket irányítsák megfelelő nevelési környezetben és ne pihenjünk babérainkon, hanem lépjünk előbbre. Úgy gondolom, hogy Barosszó úrnak az az álláspontja, hogy a megfelelő irányba haladunk, nem igazán indokolható. Köszönöm. Blinkevics asszony, aztán Helmer úr. Madame Chair, de... Elnök asszony, tisztelt biztos úr, az Európai Unió tagállamai különféleképpen értékelik a fejleményeket. Eh, Litvánia néhány újonnan csatlakozott tagállammal együtt eh, azokhoz tartozott, amelyek a legtöbbet tették a GDP javítására, de a szociális programok és eh, a szociálpolitika nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy leküzdje a krízis hatásait az európai szociális alap az eddigi tapasztalatok értelmében nem bizonyult alkalmasnak a helyzet kezelése, emiatt föl kell tennem azt a kérdést, hogy tervezi-e az Európai Bizottság az ESZA módosítását, hogy ennek segítségével hatékonyabban lehessen fellépni a gazdasági válság kihatásai ellen. Köszönöm. Helmer úr, aztán pedig biztos úr megválaszolja a kérdéseket. Biztos úr, köszönöm, hogy eljött közénk, és örömmel hallom, hogy a globalizációs alap már 26 eh, eh, ezer emberen segíthetett, eh, és számításaim szerint ez körülbelül 0,0035 százalékát jelenti az EU összlakosságának kiváló teljesítmény. Ugyancsak örömmel konstatálom, hogy 10 év alatt olyan strukturális változásokat fognak tudni létrehozni, amelyek alkalmasak lehetnek a demográfiai időzített bomba kezelésére. Nos, nem tudom, hogy ez összhangban áll-e azzal, hogy tíz év alatt a Lisszaboni program keretében Európának kellett volna a világ legversenyképesebb térségévé válnia. De az igazi kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy amit az elnökasszonyunk is írásban intézett önökhöz, hogy a globalizációs alapot vajon arra használják-e, hogy az írországi delcég munkanélkülivé váló munkavállalóit felkarolják, illetve rajtuk segítsenek. Az én választóim ezzel a kérdéssel szoknak, fognak hozzám fordulni. Hogyan merészelik önök az adófizetők pénzét arra használni, hogy egy tagállamban befolyásolják egy népszavazás eredményeit? Ez vérlázító magatartás az önök részéről. Másfelől pedig van egy kialakult megfelelő folyamat a globalizáció kezelésére, és hogyha eljön a parlamentbe, akkor kaphat is felhatalmazást ennek követésére. Azonban a parlament hozzájárulása nélkül ez alig ha elképzelhető. Az európai demokrácia, illetve jogállamiság alapján eljárva kellene tevékenykednie, de ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Szeretném, hogyha erre magyarázatot adna. Köszönöm. Pokud jde o e, směrnici o vysílání, ami a munkavállaló, kiküldetésben élő munkavállalók irányelvét illeti, úgy gondolom, hogy ez az irányelv igen összetett. És az a gondolat, amelyet az elnök ö, e, az első vita alkalmával, még a válasz, megválasztása előtt tárt önök elé, komoly többséggel választották őt meg. Hát ez a gondolat megfelelő gondolat. Az elnök úr azt mondta, hogy a, meg kell nyitni részleteiben bemenően ezt az irányelvet. De ha ezt tennénk, akkor valahol nem vagyunk abban biztos, hogy valóban e, kézben tarthatnánk magát az irányelvben foglaltakat. Ez a gondolat világos, és a tartalma teljesen magától értetődő. Ez az egyik oldal. Viszont másik oldalról valóban szavatolni kell azt is, hogy a tagállamok közötti rivalitást e, e, elkerüljük, hogy a személyek szabad áramlása ne ütközön korlátokba, és nem szabad a munkavállalók jogait csorbítanunk. A leggyengébb pontja ennek az irányelvnek a végrehajtás az elnök javaslata logikus javaslat, olyan javaslat, amely megoldást is hordoz magában. Az is igaz viszont, hogy maga a javaslat még politikai eszmecserén keresztül kell, hogy kiteljesedjen. Nagyon nehéz lenne most számomra ennek az eszmecserének, vitának a tartalmát megosztani önökkel, hiszen számos elemzést, tanulmányt végeztünk a e témában, a szociális partnerekkel és európai szinten mm, eszmét cseréltünk, és jelenleg most várjuk be az európai szociális partnerek válaszát. Ez egy állandóan mozgásban lévő folyamat. Minden esetre az elnök igen jelentős politikai tevékenységet indított útjára. Térjünk át az ESZA rendeletre. A bizottság százszázalékos finanszírozást javasolt eh, európai alapokból. Miért? Teljesen világos, hogy miért vannak olyan tagállamok, amelyek kivételes, igen erőteljes szükségletet fejeztek ki, szükségük van az éjszára, Nem sokára eljön a hideg téli idő. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek ez még további nehézségeket okoz majd. Ez az oka annak, hogy az ESZA javaslattal előálltunk. A célja az egyszerűsítés, pontosan az egyszerűsítés ennek a javasnak, javaslatnak. Sajnos. Sajnos mm, a tagállamokban nem sikerült támogatást találnunk. Van egy kisebbségi blokkoló eh, csoport, amely igen nagy eh, jelentőséggel bír a tanácsban. A bizottság új formális javaslatot nem terjeszthet elő most jelenleg a folyamat jelenlegi állásában. A bizottság persze megpróbál a soros elnökséggel együttműködve meg olyan megoldást találni, amelyen keresztül előreléphetünk szükséges lenne a nehézségekkel küzdő tagállamoknak segítséget nyújtani, hogy milyen formában, hát elég nehéz ezt most meghatároznunk, három lehetőség kikristályosodott már. Egyelőre együtt működünk a soros elnökséggel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyfajta megállapodás még tél előtt megszülethessen. Azt is szeretném megállapítani, hogy Gyakran azt mondjuk, hogy aki gyorsan, az az kétszer ad. Való igaz, hogy a szociális társadalmi válság eh, csúcspontját érjük el mostanában. Ezért szükséges minél hamarabb, minél hamarabbi megoldást találnunk, ne csak tárgyalgassunk a tényekről, hanem lépjünk föl valóban a nehézségek leküzdésére. Nem tudom, hogy ezt a megoldást megtaláljuk-e, de kompromisszumra szükségünk van. Ami általában véve a szociális politikát, szociálpolitikát illeti, Nos, hát az értékelésre, a Lisszaboni stratégia értékelésére később szükség lesz, de az Európai Unió kibővült, új tagállamai vannak. a régi iskolás szociálpolitikát a kibővült Európában nem lehet már megvalósítani, ez nem egyszerű dolog. Úgyhogy valahol megértem, hogyha stagnálásról beszélnek önök. Most térjünk át a szegénység elleni küzdelemre. Tudják, hogy olyan szöveg, javaslatokkal álltunk elő, amelyek a társadalmi kirekesztés ellen lépnek föl. A gyermekszegénységről is tárgyalt már a bizottság. Egy olyan témáról van szó, amely jelenleg méreható vita és tanulmányok tárgyát képezi. A szegénység elleni küzdelem európai évét, mint olyat bejelentettük, pontosan azért, hogy az erőfeszítéseinket még fokozottabban tudjuk megvalósítani. Ami a tagállamok között szintjei, valamint az Európai Unió szintje közötti e, egyensúlyt illeti, hát a szerződések szólnak erről. És a szerződések azt mondják ki, hogy a szociálpolitikában a tagállamok mozgástere igen jelentős. Politikai jellegű tehát ez a e, téma, és hát azt is meg kell néha kérdeznünk magunktól, hogy mennyire ö, e, bölcs hogyha az egyes tagállamok szociálpolitikájába az EU megpróbál be, beavatkozni. A szerződések világosan szólnak erről. Litván kollégánk is föltett egy sor kérdést. Én azt hiszem, hogy már megadtam a választ e kérdésre, amikor Svetrasszonynak válaszoltam. Ami az európai szociális alap szabályait illeti, hát azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg megpróbálunk kompromisszumot találni, hogy megoldást sikerüljön, kidolgozunk erre a nehézségre. Ami az európai globalizációs alkalmazkodási alapot, valamint Dell és Írország kérdését illeti, hát az ír államtól kaptunk egy hivatalos megkeresést, egy, egy pályázatot, és mi az ír Dell felkérésre is úgy reagáltunk minden más felkérésre, személy szerint a bizottság képviselői elmentek Írországba, a Dell üzemébe, és azt tapasztalták, hogy itt valahol a, az alap felhasználása megfelelően történt. A globalizációs alkalmazkodási alap még gyerekcipőben jár. Éppen csak most kezdik a tagállamok alkalmazni, és egyre komolyabb jelentőséggel bír majd. 2009-ben szabálymódosításra került sor, együtt az Európai Parlamenttel döntöttünk erről, és ez valóban vízválasztó volt. Igaz, hogy 26 ezer kedvezményezett az nem sok csepp a tengerben, de minden alkalommal, amikor terepre kiszállok, és amikor a kedvezményezettekkel beszélek, bizony az a benyomásom, hogy e 26 ezer sors igen jelentős és sorsok változnak meg, és pontosan ennek hála. Kérem mindenki tartsa be a, a rászánt időt. Jarik Patrik úr, majd Jarik Kalemi. Köszönöm. Három kérdésem lenne biztos úrhoz. Az Európai Üzemi Bizottságnak meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy blokkolhassa az elbocsátási tervet amennyiben olyan tervről van szó, amelynek célja az, hogy a vállalatok profitját növelje, vagy magát a, a, a részvényesek zsebét gazdagítsa. Ez az első kérdésem. Második kérdésem. Ön azt mondta, hogy üdvözli az Európai Unió bővítését és a személyek szabad mozgását. Ugye tudja ön is, hogy itt most már a munkavállalók közötti versenyhelyzet is egyre kiélezettebbé válik. Ön felfelé szeretné-e harmonizálni a szociális védelem és bérszinteket? Harmadik kérdésem. Szeretné jobban pontosítani az, hogy mi az általános érdekű szolgálat, mint olyan? Elnök asszony, Karimadeli, majd Pascal Grüni. Karimadeli. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, egyáltalán nem vagyok megelégedve az ön megjegyzésével, amikor a ö, ö, szociális kirekesztés és szegénység elleni ö, európai évről beszél. A, egy e, egy ö, francia tanulmány szerint 6, 78 millió szegény él ma Európában. A szegények száma fokozódik főleg a fiatalok, főleg a nők, eh, főleg a, a, a nehéz körülmények között élő munkavállalókról van szó, és ott a közegészségügyi aspektusokat is fel kell vetnünk. Milyen fellépéseket tervez a bizottság idénre? Milyen célokról van szó? Ön most a gyer- szegénységről, gyermekszegénységről szóló szövegről beszélt. De milyen konkrét fellépéseket tervez a bizottság? Egy másik kérdésem is lenne. Ami az egyenlőtlenségek csökkentését illeti, bizony a jövedelmek közötti különbségek csökkentéséről van szó. Vannak olyan vállalatigazgatók, akik milliárd eurókkal a zsebükben lépnek le a vállalatoktól. Erről abszolút ez elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság kíván-e kötelező érvényű szabályokat bevezetni a különböző magas bérek fokozására? Köszönöm. Grüni asszony. Köszönöm, elnök asszony. Néhány kérdésem lenne. Ami a munkaidő irányelvet illeti a bizottság, elő kíván-e terjeszteni egy új kezdeményezést, hiszen tudjuk, hogy a tanács és a parlament közötti kompromisszum nem született meg, és milyen alap elemei lesznek ennek az úr irányelvnek. Hogyan szeretné a bizottság eh, a szociális védelmek közötti eh, torzulások és egyenlőtlenségek orvoslását megvalósítani? az Európai Unióban. Mit tesz a bizottság eh, a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósítása érdekében? Ez fontos. És mi a helyzet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szintjén? Alexander Szerka úr. Presidenta, gracias, señor comisario. Un pequeño comentario y Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzésem lenne, és három kérdésem. Lássuk először a megjegyzést. Az imént beszélt arról, hogy értékválság is bekövetkezett itt az Európai Unióban. De hát mégiscsak a demográfiai válságról beszélünk, és a gazdasági válságról. Tehát jó, hogy megemlítette, hogy értékválság van, de utána nem beszélt erről semmit. Talán jó lenne, hogy egy kicsit részletesebben megvizsgálnánk, hogy mi is történik, és hogy miért vannak annyira messze az európai polgárok az európai intézményektől és projektektől. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy a bizottsági elnök mit tesz ennek érdekében. Aztán a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban azt mondta, hogy alkalmazási problémák vannak de amikor a szocialista frakció meghallgatta Bározó urat, akkor ő egyáltalán nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy értelmezési probléma van. Hát akkor itt most végül is alapvető megfogalmazási problémák vannak a kiküldetési irányelvel? Úgy vélem, hogy ön elég messze áll attól, amit mi gondolunk, és attól is messze áll, amit a bizottsági elnök gondol. A munkaerő irányelvnél valóban ön nagyon messze áll a parlament véleményétől, sőt, Barózó úr véleményétől is. Hát nem tudom, hogy miért nem foglalkozunk többet azzal, ami a munkaerő biztonságáról és a munkahely biztonságáról szól. És elkészítettek egy hatástanulmányt is, ami elvileg szociális hatástanulmány lett volna, de a szociális szó eltűnt ebből. Hát akkor most ki foglalkozik a szociális kérdésekkel? És lenne még egy kérdésem. Barozó úr azt mondta, hogy a közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban egy nagyon komoly mechanizmust kell elindítani. Hát erről miért nem beszélt? Azért, mert ez megszűnt, vagy azért, mert már megint nem ugyanazon a hullámhosszon mozog, mint a saját bizottsági elnöke? Tak. První, eh, první byla harmonizace Nézzük az első kérdést, ami a fölfelé történő harmonizációra utalt. Ezzel kapcsolatban csak megismételni tudom azt, hogy a biztosoknak és a bizottságnak természetesen a hatályos alapszerződéssel párhuzamosan kell fellépniük. És természetesen ennek megfelelően a bizottság így is lép fel, ugyanakkor megpróbálja figyelembe venni a szociális téren bekövetkezett változásokat. Valamennyi döntésünkben figyelembe vesszük azt, hogy különböző a szociális helyzet, különböző a munkaerőpiaci helyzet a tagállamokban, és nagyon fontos, hogy ne legyen tisztességtelen verseny itt Európában, hiszen így tudjuk csak az európai alapelveket követni. A bizottság rengeteg erőfeszítést tesz ennek érdekében. Az imént hallottunk adatokat a szegénységgel és a bizonytalan munkahelyekkel kapcsolatban. Az elhangzott adatok természetesen helytállóak. A bizonytalan munkahelyek, a szegénység sajnos az elmúlt években ugyan nem növekedtek, de nem is csökkentek. A kérdés az, hogy mit tehetünk egy ilyen válságos helyzetben, hogy megakadályozzuk a szegénység további növekedését. A bizottság elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, és el is indítottuk a szegénység elleni harc európai évét. Megpróbálunk európai szinten fellépni tehát a szegénység ellen. A bizottság véleményét egy aktív bevonás, aktív integráció című dokumentumban foglaltuk össze, és itt olvasható az, hogy az alapvető megközelítésünk a megfelelő minimálbér megadása, a diszkriminációmentesség megvalósítása, és az aktív és befogadó társadalom megvalósítása. Ami a munkaidő irányelvet illeti, ezt Szerkesz úr említette, és ezzel kapcsolatban a következő a mondani valóm. Célkitűzésünk az, hogy előrelépjünk ebben a pontban, és mint ahogy már elmondtam, ez a projekt nagyon összetett projekt lesz, tehát ez több részből áll, és kompromisszumot kell találni a különböző alap projektek között, hogy valóban meg tudjuk valósítani a munkavállalók védelmét és biztonságát. Ez korán sem egyszerű feladat, mint ahogy ezt az elmúlt öt évben is láttuk. Aztán volt még egy kérdés, amit hozzám intéztek. Ez egy igen jól megfogalmazott kérdés volt. És elég tipikus kérdés, például mondjuk egy bírósági tárgyaláson. Ami az értelmezést és a végrehajtást illeti, itt több probléma is van. Természetesen az értelmezési problémák valahol megvalósítási problémákká alakulnak át. Ez különösen igaz az ilyen bonyolult kérdéseknél. Mint már az imént is elmondtam, nem kívánom kihúzni magam az értelmezési problémákkal kapcsolatos viták alól. Szó esett a hatástanulmányokról, és az ebben a témában elvégzett hatástanulmányok leginkább ugye a szociális hatásokat hivatottak feltárni. Említettem természetesen más aspektusokat is, de ez nem jelenti azt, hogy a szociális vonulatot háttérbe szorítanánk. Nyilván a hatástanulmányunk alapvetően szociális hatástanulmány, nem pedig mondjuk környezetvédelmi hatástanulmány. Amikor egy irányelv hatásait vizsgáljuk, akkor nyilván több típusú hatást fogunk megvizsgálni, de hát számunkra a legfontosabbak a szociális hatások. Aztán kaptam egy kérdést a közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez olyan kérdés, amiről úgy véltem, hogy a jogalkotási változtatások pozitívumokat hoznak majd. De úgy látom, hogy itt az európai szinten lefolytatott vitában nem mindenki gondolkozik így. A közérdekű szolgáltatásoknál nagyon sokat vitáztunk, de abban egyetértettünk, hogy rendkívül fontos szolgáltatásokról van szó. Abban is megegyeztünk, hogy európai szinten egyensúlyt kell találni a regionálisan, a nemzeti szinten és az európai szinten megvitatandó és megvalósítandó szolgáltatások között. Az elnökasszony azt kéri, hogy fejezzem be, nagyon szigorúan néz rám, úgyhogy akkor be is fejezem, és várom a következő kérdéseket. Derek úr, majd Thomas Handel. Én nem néztem önre egyáltalán szigorúan, de hát volt itt egy szabály, amit be is kell tartani. Derek parancsolj. Köszönöm, elnök nő. Arról kezdünk beszélni itt, hogy akarunk segíteni a munkanélkülieken de itt irányelv, rendelet, kezdeményezés, vagy micsoda lenne alkalmas erre. Eh, az utóbbi időben a választóim eh, egyre inkább elárasztanak erre vonatkozó kérdésekkel. Eh, kis munkaadók kérnek, hogy szóljak hozzá az újságban olvasható az EU rendelkezéseivel kapcsolatos cikkekhez. És ezek arra mennek ki, hogy bosszantó, hogy ilyenek vannak, de vannak olyan cikkek is, amelyek azt írják, hogy komoly hát káros hatással van nem egy ilyen intézkedés a vállalkozásokra, csökkenti a nyereségességüket, terheket ró rájuk, anélkül, hogy ez indokolt lenne, és ezért szeretném kérni önt, biztos úr, hogy a KKV-k, akik körülbelül az egész Európai Unió munkavállalói hadának 50%-át foglalkoztatják, vajon szenvednek-e e, ebből, illetve az április elsőjei e, egyeztetés e, nyomán, amikor a parlament és a tanács nem tudott egyességre jutni az munkaerő irányelvvel kapcsolatban, akkor ez a találkozó azért fulladt kudarcba elsősorban, mert öt évvel ezelőtt óta, amikor mindössze négy-öt ország akart kimaradni ebből, de a számuk azóta 25-re nőtt a 27, 15-re nőtt a 27-ből. Nem üzenete ez az ön számára, valamint mindannyiunk számára, hogy amit az emberek szeretnének tenni, az az, hogy törődni szeretnének a saját vállalkozásukkal, anélkül, hogy kívülről beavatkoznának. Thomas Hendel, aztán Stephen Hughes. Frau Vorsitzende, Herr Kommissar Spittler, Spidler biztos úr, két területre szeretnék kitérni. Az elsőre röviden a bizottság következő ciklusára vonatkozó tervéből van egy mondat benne, amely azt mondja, hogy a kollektív szerződés európai jog, amelyet a jövőben jobban kell védeni ha ez több, mint egy szép jelszó, akkor el tudná-e mondani, hogy milyen irányba gondolkoznak ezen a területen. Második terület. A Thomas Mannféle kérdéssel kapcsolatban ön egyfajta szónoki választ adott, de nem akarom, hogy ilyen könnyen megúszza. Említenék egy másik céget tehát, a Dell úgy döntött, hogy Írországban lez, bezár egy gyárát, ami természetesen rossz az ottani kollégáknak, a bizottságnak, e, és természetesen elsősorban a munkavállalóknak. 14,8 e, milliót e, fordít a globalizációs alapból a bizottság az ott munkanélküli váló munkavállalóknak, hogy új munkalehetőséghez jussanak. Na most a Dell Kínába megy, illetve Lengyelországba. Vajon a lengyelországi munkavállalókat is ugyanilyen módon támogatja vagy az Európai Unió. Itt eh, 44,5 millió euróra volna szükség. Más, hogyha a lengyelországi a de ugyancsak le akarja zár, be akarja zárni három éven belül, akkor természetesen újabb nyomás nehezedik a szociális alapra, és kérdés, hogy az Európai Unió támogatni fogja-e a kérdést akkor, hogyha a Dell például úgy határoz, hogy Dél-Itáliába teszi át a gyártást és lesz -e akkor megint 44,5 millió erre a célra. Vagy pedig az Opel esetében kettős mércével mérnek? Nem gondolják-e, hogy ott is szükség volna arra, hogy valamiféle büntetést alkalmazzanak? Köszönöm. Köszönöm, elnöknő. Számos kérdésem volna, de csak egyre szeretnék koncentrálni, miután kifutunk az időből. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amely a kiküldetésben foglalkoztatottakra vonatkozó irányelvvel foglalkozik. Itt szóval sok a zavar és a félreértést. Amikor Barroso elnök a szocialisták e- előtt érvelt, akkor világosan kifejtette, hogy e, azt szeretné, hogyha a végrehajtási e, rendelet születne meg, de az irányelv nem változna. Ezek azonban eltérő állatfajok. Az irányelv a tagállamok számára értelmezési tartom tudományt tesz lehetővé. Ugyanakkor a rendelet pontosan előírja, hogy a tagállamoknak mit kell tenniük. Tehát kötelező érvényű jogszabályként fejti ki a hatását. Mit kívánnak tenni végül is ezen a területen? Összhangban áll -e a szándékok azzal, amit Barroso úr a szocialisták előtt kifejtett, vagy sem? Mielőtt visszaadnám a szót a biztos úrnak, szeretnék a Dell ügyre néhány percben visszatérni. Én azt értem, hogy a globalizációs alapnak megvan a maga logikája, amit alkalmaznia kell, de hát azért itt van a bizottsági kollégium, amely azért nem dolgozhat úgy, hogy a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal kéz. És hogyha megnézzük azon intézkedések összességét, amiket a Dell egy hónap alatt elindított, akkor néhány következtetés levonhatunk. Egy az Európai Unió nem tett semmit az unión belüli delokalizáció ellen, ugyanis megadta az állami támogatásokra való engedélyeket. Kettő, a Dell számára lehetővé vált, hogy egy időben mondja el, hogy a Perot rendszert megvásárolja, ami lehetővé tette a Dellnek, hogy óriási dollár milliókkal megerősítse a saját rentabilitását, jövedelmezőségét. Harmadsorban ebben az egész operációban, tranzakcióban szerepet játszott az Európai Gazdaságélénkítő Program is, ugyanis a gazdaságélénkítő program kimondta, hogy a munkahely megtartást prioritásnak tekinti. Ezen kívül a Dell Írországban visszatérésre kényszerült. Most visszatérve még egyszer a globalizációs alap felhasználására, azért nézzük meg, hogy itt egy olyan ügyről van szó, ahol az adófizetők pénzével delokalizációt támogattak és segítettek elő és úgy tűnt, hogy az amerikai részvényesek profitálnak azokból a pénzekből, amik az európai adófizetők zsebéből kerültek kifizetésre. Köszönöm szépen, ami a KKV-kat illeti. Úgy vélem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy ezek nagyon fontosak. Ehhez nem fér kétség. Az európai szabályoknak pedig természetesen segíteni kell az administratív terhek csökkentését. Hogyha itt Európán belüli tranzakcióról van szó, akkor itt nyilván érvényesül a kölcsönös elfogadás, tehát nem 27 szabályrendszert kell megfigyelni és végrehajtani, hanem egy szabályrendszer van, ami nyilván segít a KKV-knek. A bizottság elkészített egy szöveget a KKV-k megsegítésére, ami a fizetéssel kapcsolatos határidőket tárgyalja. Így megpróbáltunk előnyösebb szabályokat alkalmazni a KKV-kre, mint a nagyobb vállalatokra a jobb jogalkotás alapszabályait is megpróbáltuk uh, alkalmazni, és csökkentettük az administratív terheket és költségeket a KKV-k számára. Hogyha minden részletet figyelembe szeretnénk venni, akkor mindezeket uh, szem előtt kell tartanunk. Összességében azt figyelhetjük meg az Európai Unióban, hogy a KKV-k erejét azért a bizottság megpróbálja megőrizni. Nagyon sok kapcsolatunk van a KKV-kkel, ezen kívül a szociális partnerekkel is, és mi valóban tudjuk, hogy mik a KKV-k elvárásai és igényei. Úgy vélem, hogy fontos, hogy a nemzetek fölötti a határokon átnyúló párbeszédet elősegítsük. Felvettük a kapcsolatot az Opellel is, a Dellel is, amikor azt láttuk, hogy egyre több olyan ügyletük van, amely európai szintű, nem pedig tagállami szintű. Ebben a tekintetben úgy véljük, hogy erősíteni kell a szociális párbeszédet, ez az egyik legfontosabb célkitűzésünk. És akkor most térjünk vissza néhány szó erejéig az operra. Amikor Csehországban politikai funkciót töltöttem be, akkor én magam is részt vettem nagyon fontos restrukturációs átalakításokban a kommunista rendszer összeomlásakor. Tudom, hogy ezek a kezdeményezések mennyi erőfeszítést igényelnek, de hát vegyük figyelembe, hogy azért minden részletet ma nem tudunk megvitatni. Higgyék el nekem, hogy a bizottság figyel arra, hogy minden szabály betartassék, és hogy a szociális párbeszéd hatékony legyen. A Dell-re visszatérve, a Dell ugye úgy döntött, hogy 2005-ben vagy 2006-ban delokalizációt valósít meg, tehát még az előtt, hogy a válsággal kapcsolatos problémák megjelentek volna. És az a tény, hogy a bizottság tulajdonképpen beleegyezett abba, hogy az állami támogatásokat kifizessék, ez nagyon egyszerű érveken alapul, ez az állami támogatás megfelelt azoknak a szabályoknak, amelyek az Európai Unióban hatályban vannak, és nekünk ez az egyetlen egy megközelítés volt fontos. A globalizációs alap nem befolyásolta azokat a döntéseket, amiket meghozott a Dell, hiszen a globalizációs alap elindítása előtt két évvel születtek meg ezek a döntések a Dell részéről akkor a Dell döntése minden szabálynak megfelelt, éppen ezért erre a bizottság is rábólintott. Tehát ismertük ennek a negatív és a pozitív hatásait, és meghoztuk a döntést. A Dell esetében ugye kiszervezésről van szó, ezek a döntések rendkívül bonyolult döntések. A delokalizáció részét képezi a gazdasági életnek, a gazdasági ciklusoknak, ezeket nem lehet mindig elkerülni. Az a fontos, hogy a gazdaság logikáját figyelembe vegyük, és hogy a szociális helyzetet is kézben tartsuk ugyanekkor. Ami a kiküldetésben dolgozókról szóló irányelvet illeti, természetesen van egy irányelvünk és egy határozatunk, illetve rendeletünk, van egy irányelvünk és egy rendeletünk, ezt a kettőt külön kell kezelni. Az eddig elvégzett munkában egymás mellett kezeltük tehát az irányelvet és a rendeletet, és igyekeztünk minden olyan elemet figyelembe venni, ami a jövőre nézve biztosabbá teheti a munkavállalók dolgát. Köszönöm szépen. Krisztonszon úr, majd Moren asszony. Köszönöm, biztos úr, hogy szentelt nekünk időt, és eljött szakbizottságunkba. Sok minden történik a válság folyamán, munkahelyek vesztenek el, miközben folyik a gazdasági verseny. Ez feltételezi az egyenlő feltételeket. Sajnos nem mindenki egyenlő feltételeket teremt, és nem mindenki fizet azonos bért, azonos teljesítményért. Számos ö, törekvés történik az EU-ban, hogy az tagállamok a meglévő jogszabályokat azonos módon alkalmazzák, de szeretném kérdezni, hogy a kudarc láttán vannak-e új terveik a szigorításra, annak biztosítására, hogy a tagállamok ragaszkodjanak a meglévő jogszabályok érvényesítéséhez. Köszönöm. Madame Morán asszony, köszönöm elnök asszony. Először is biztos úr, az imént utalt azon munkálatokra, amelyeket a bizottság végzett, a szakmai és magánélet közötti egyensúly megtalálása céljából. A bizottság hogyan kívánja az egyenlőtlenségeket enyhíteni, itt különösen a szakmai előremenettel, valamint a nyugdíjak szintjén tapasztalható nehézségekre gondolok, az a csonka családokról se feledkezzünk meg, és hogyan lehetne ezeken a problémákon enyhíteni. Az alkalmazkodás mennyire fontos a munkavállalók részéről utalt erre a széndiokszidban szegény gazdaság felé való lépésekre utalt, de hát valahol a munkavállalóknak is kell alkalmazkodniuk mindehhez. Hogyan lehet a szakmai földrajzi mobilitást előre segítenünk, holott valahol a modulokon nyugvó szakmai továbbképzés és szakképzés, mint olyan, még nem eléggé kifejlett. Szeretnénk, hogyha ezen a téren is előrelépés történne. Szilvana Rapti asszony. Kiitoksia. Köszönöm. Jó napot kívánok, biztos úr. Az imént említette, hogy úgy érzi, hogy az önnek szegedezett, kérdések egy kicsit a vádlott helyzetébe hozzák. Hagy említsem az ön saját országán túlmenően azt, ami Görögországban történik. Ha valaki úgy érzi, hogy támadás éri, akkor jó lenne megnéznie, hogy nem követette el valami hibát. Magyar bráznék az embert érik kudarcok és elkönyvel eredményeket. Meg kell vonni a kettő mérlegét. Ha azt látjuk, hogy a győzelmeket a munkavállalók is győzelemként érzékelik-e, illetve a vereségeket ők is úgy érzik-e, mint saját kudarcukat. Vajon a szociális agenda területén mit tud felmutatni? Köszönöm. Madame Isaiah. Isaiah asszony, aztán pedig Őri Csaba úr. Puheenjohtaja, aivan kuten komissári täällä totesi, niin kaikkein tärkeintä tällä hetkellä ovat työllisyyttä tukevat. Ahogy ma hallottuk, a legfontosabb ma a foglalkoztatáspolitika fellendítése. De egy aspektusára szeretnék ennek kitérni csupán. Amikor a dolgozók nyugdíjba vonulnak, akkor adott esetben két-három-négy tagállamban dolgoztak. A kérdés az, hogy a különféle országokban szerzett nyugdíjjogosultságukat vajon érvényesíteni tudják-e, vagy pedig nem vajon alapnyugdíj, minimálnyugdíjon kénytelenek tengődni hosszabb időn keresztül, míg nem sikerül beszerezni a szükséges igazolásokat az igényjogosultságot szerző befizetésekről az egyes tagországokban, vagy pedig normál nyugdíjat kaphatnak rögtön a nyugdíjba vonulásokat követően. Illetőleg van-e, lát-e ön lehetőséget ennek felgyorsítására? Köszönöm, Őri Csaba úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A műfaj megint egy kicsit bizonytalan, nem teljesen világos, hogy múltbeli tapasztalatokat osztunk meg egymással, vagy jövőbeni terveket. Ha az előbbire gondolok, akkor mindenképpen a köszönet illeti Spidla biztos urat, hisz azok közé tartozott, akik az elmúlt évek során, ha szükség volt rá, eljött a bizottságba, ha szükség volt rá, tárgyalt, egyeztetett a tisztségviselőkkel, sőt egyes jelentéstevőkkel is, ez mindenféleképpen pozitív példa, ezt szeretnénk, ha a jövőben is így maradna. Én nem tartozom azok közé, akik támogatják a kiküldetés irányelv újraszabályozását. Szerintem helyes az az óvatos megfogalmazás, amit a biztos úrtól hallottunk. Ám de ezzel összefüggésben érdemes rámutatni, hogy nem, egy szó nem hangzott arról, hogy számos nem tipikus új foglalkoztatási forma terjed, melynek a definíciója, szabályozása sajnos még várat magára. Jó lenne, hogyha a bizottság ezen a területen is lépne előre, és egy szót sem szóltunk az elmúlt másfél-két órában a fogyatékosok munkaerőpiaci helyzetéről, arról, hogy hogyan kerülhetnének vissza. Azt gondolom nem lehet lezárni úgy egy ilyen vitát, áttekintést, beszélgetést, hogy ezt a nagyon fontos csoportot, a fogyatékkal élőknek a, a problémáját szóba sem hozzuk. Erről is szeretnék többet hallani. Köszönöm szépen, ö, ö, elnök asszony, köszönöm szépen vissza. Tak, Pokud je otázky eh, rovnosti nebo respektive... Nagyon szépen köszönöm. Ami az egyenlőséget illeti, már mint eh, a díjazások, eh, egyenlő díjazást, egyenlő bérezést illeti, való igaz, hogy a különböző tagállamok közötti bérszintek eltérőek. Azt is meg kell állapítsam, hogy különbözőek a helyzetek a produktivitás, a termelékenység szintjén tagállamok között. El kell fogadnunk, hogy a gazdasági, szociális aspektusok igen összetettek, igaz. Az új tagállamokban például vannak olyan bérek, amelyek a régi tagállamok alatt maradnak, de hát sokszor a termelékenység is alatta marad úgy, hogy az egyensúlyt igen nehéz megteremteni nem lehet csak egyszerűen összehasonlítani a különböző rendelkezésre álló adatokat. A bizottságnak lehetősége van, de ezen lehetőség mégiscsak korlátozott, mármint hogy kihatással legyen ezen tényre ami a, a kiküldetésben lévő munkavállalók irányelvét illeti, és a szociális párbeszéd fokozását illeti. A legfontosabb a harmonizáció szempontjából igenis az európai szociális párbeszéd amely nemzeteken, nemzetek feletti párbeszéd, és ezen a szinten bizonyos eredményeket sikerült elérnünk. Fontos tehát, hogy a meglévő eszközeinket megerősítsük, hiszen a végrehajtás és hatékonyság a kiküldetési irányelv szintjén egy olyan cél, amelyet el akarunk érni, valamint az európai társadalmi párbeszédet is mélyíteni akarjuk. Ami az egyenlőséget illeti, még mindig itt tartunk. Ugye tudják, hogy a bizottság az esélyegyenlőségi úti tervet, menetrendet megfogalmazta, és tudják önök is, hogy bizonyos sikereket etéren is sikerült részben elérnünk. Jelentősnek találom azt, és vélem azt, hogy ez irányba tovább lépjünk. A következő kérdéssel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy igen, e, jól érzem itt magam a parlamentben, úgy gondolom, hogy magas szintű vitát folytatunk. Ez az eszmecsere vita ugyanis tisztáz bizonyos dolgokat. És e, más szemszögből közelítjük meg a kérdéseket. Nem értünk mi itt mindig együtt mindenben, és ez rendben van. Nagyon szeretek itt lenni. Jól érzem magam itt önök között. Asszonyom, Ön utalt mindazokra, amit én mondtam. Mit próbáltam én elérni? Egyszerűen meg szerettem volna foglal, összeszerettem volna foglalni Szerkász képviselő úr által elmondottakat, amikor ő arra utalt, hogy bizonyos fogalmakat hogyan alkalmazzunk. Hát ez nagyon érdekes volt ez a megjegyzés, ezért utaltam rá magam is. Elhangzott egy kérdés arról is, hogy ö, vajon ha én valamit sikerként könyvelek el, akkor az emberek számára is sikerez. E, ez. A, a kiszervezett munkavállalók esetében valóban az egyenlőség, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, mint olyan sikeres előrelépés. És én ennek könyvelem el ezt. A, a vállalati tanács szerepének kiteljesítése is egy sikeres lépés. Persze aztán azt is meg kell kérdeznünk, hogy a siker elégséges-e talán nem, de azért mégiscsak sikert könyvelhetünk el. Ami a szociális párbeszédet illeti. Bizonyos szociális párbeszédnek hála a ö, tengeri ö, munkavállalók, matrózok munkakörülményeinek ö, javulását sikerült elérnünk, és ez több ezer munkavállalót ö, érint, még akkor is, hogyha persze mindig lehet jobbat, mindig lehet szebbet elérni. De hát a bizottság mégiscsak úgy gondolja, hogy a szociális téren előrelépéseket kell mindenképpen továbbra is tennünk, és erről bármikor szívesen vitát nyitok önökkel. Ami az, atipuk, az atipikus munkahelyeket illeti, való igaz e kérdésre már a zöld könyvben, a munkához való joggal kapcsolatos zöld könyvben már szóltunk, de Őri úr valóban igen fontos problémára világított rá, mert a jövő, a foglalkoztatás jövője állandóan változó, és az egyén ö, szociális védelme szintjén is látjuk, valamint a szociális rendszereink finanszírozása is egy olyan téma, amely szerintem is meg kell, hogy jelenjen az elkövetkező jövőbeli agendák programjában, ami a fogyatékkal élő munkavállalókat illeti. Való igaz. Ez egy olyan kérdés, amely összefog a diszkriminációmentes irányelvben foglaltak el, hiszen észszerűen kialakított munkahelyekkel kell elérnünk a fogyatékkal élő munkavállalók munkakörülményeinek javítását. Különböző szempontokból kell mindezt körüljárni. Szerintem hasznos lenne harmonizálni egyszerű dolgokat, és olyan egyszerű dolgokat, mint különböző jelek, különböző szabályok, a fogyatékkal élők kísérői számára, például a vasúti szállítás területén más típusú, más típusú ö, ö, közlekedési eszközök ö, jelzései szintjén, és apró dolgok ezek, de nagy eredményt hozhatnak. Ami a a nyugdíjakat illete. Hát két eltérésről kell beszélnünk a 889 a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról, Tíz éve dolgozunk e, e témában, és sikerült a mai helyzetet elérnünk, de ez a munka bizony sosem ér véget. Mindig és mindig javítanunk kell a jogszabályokon. Ez az egyik irány. A másik csapás sajnos még nem igazán sikeres, a bizottság nagyon szeretett volna mindenképpen sikert elérni, de semmi sem a munkavállalók nem találjuk úgy, hogy sikeresek lennénk a kiegészítő nyugdíjak hordozhatóságában, mert az alaprendszer is nagyon összetett, de ott lehetség, lehetőség van azért arról, hogy mégis hordozhatóvá váljanak a jogosultságok, viszont a kiegészítő nyugdíjak területén semmilyen erőlelépést nem tudtunk elérni. Sikertelenek voltunk, nem csak mi mondjuk ezt, hanem a munkaadók is. Hát nagy siker nem érhetünk el mindenütt. Elnök asszony, igyekeztünk minden kérdésre megválaszolni, Spidla úr legalábbis megtette. ezt remélem Spidla úr nem érzi úgy, hogy most itt valahol egy bírósági pulpituson ül, de hát a parlament erre is szolgál. Minden kollégám nevében köszönöm, hogy részt vett ma az eszmecserén. Én is köszönöm, mondja Spidla úr.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 chers collègues, vous comprenez les... Tisztelt kollégáim, ugye tudják, hogy mi volt az oka annak, hogy egy kicsit csúsztunk a napi rendünkkel. Elnézést kérek mindazon kollégáimtól, akik elszenvedik ezt a helyzetet, nem szokásom nekem ez, de hát tiszteletben akartam tartani a ö, különböző ö, igényeket, és hát a biztos úr nem mindig van körünkben, a kérdéseket feltehettük neki. Köszönöm a megértésüket. Most a napirendünk hetes pontjára térünk át, amely ilyen keresztül a Bauer edit asszony jelentését fogjuk megszavazni. A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről. Néhány nehézséggel küzdünk. Az első abból áll, hogy azok, akiknél nincs itt ma a szavazókártyájuk, azok kérem tegyük fel a kezüket. Másik nehézségünk. Vannak olyan kollégáink, akiknek régi szavazókártyáik vannak, már pedig azon régi szavazókártyák nem működnek. A harmadik nehézségünk pedig abban áll, hogy ellenőriznünk kell, hogy minden egyes parlamenti frakció megfelelő számú képviselővel képviselteti ma magát, a kvótát tiszteletben tartja, annak érdekében, hogy a szavazást rendben tudjuk lefolytatni folytatni. Ha mindezen három nehézséget le akarjuk küzdeni, akkor először azok, akiknek az új szavazókártyájuk nincs itt, kérem, tegyék fel a kezüket. Én persze most rossz példával járok elől. Hárman vagyunk a kollégák között, akiknek nincs itt a szavazókártyájuk. Yeah. Alors ces trois collègues feront connaître le sens de... E három kolléga majd jelzi, hogy milyen irányba szavaz. Jó, kérném szépen, hogy ők majd jelezzék, hogyan szavaznak. Tesztet végeznénk, én azt javaslom, annak érdekében, hogy ellenőrizzük, hogy minden egyes szavazókártya működik. és hát azt is ellenőrizzük, hogy egy, egy frakció nehogy esetleg túlzott számban képviseltesse magát a többiekhez képest. Euh, Most egy ö, teszt ö, szavazást tartunk, ö, bár hogyan szavazhatnak, kedves kollégáim. Mindenki le tudta adni a szavazását? Szavazatát? Lezárom a szavazást. Az EPP-től kérném azt, hogy két ö, kollégát ö, kérjem fel arra, hogy hagyja el a termet. A néppárti kollégákra. Ari úr, kérem, ö, hát az áldozatokat nevezze meg ön. Majd ők egymás között ezt elintézik. Most egy negyedik nehézséggel kell megküzdenünk. Maga a szavazási rendszer e, egyszerűen lefagyott. Nem tudom, hogy ki blokkolja a rendszer, de nem működik. Szárkász úr, tessék! Tisztelt elnök asszony! maga az elektronikus rendszer az életünket egyszerűsítené meg, de hát valahol inkább a dolgunkat megnehezíti. Lehetne nem elektronikusan szavazni. Hát, ebből áll a technika ördöge, ha mindenki egyetért akkor készfenntartással szavazunk. Kérem a titkárság is aktívan vizsgálódjon, és a frakciók is kik szavaznak mellette Bauer asszony jelentése mellett. Ki van ellene? Ki tartózkodik? 73 leadott szavazatból 24-en mellette, 29-en ellene és nulla tartózkodás. Várjanak, kérem, várjanak, a tagtársak maradjanak itt, a képviselőtársak a teremben. Miért? Azért, mert újra kell kezdenünk a szavazást. Bizony, bizony újra kell kezdenünk a szavazást, mert 53 leadott szavazatot számoltunk össze. Nem tudom, hogy a néppártiak elhagyták-e a termet, de 53 leadott szavazatról szó sem lehet, holott 50 tagból áll maga a bizottságunk. Elnézést kérek, de itt valami nincs rendjén. Azt kérném, hogy a politikai ö, képviselők legyenek, vizsgálják meg már, mint a frakciók részéről. Őri úr, tessék! Igen, én megszámoltam, mi 18-an vagyunk, mondta Őri úr. Madam Chair, I'm sorry, but Elnök asszony, elnézést kérek, de hát uh, voltak, akik kimentek, Helmer úr például kiment. Úgyhogy voltak, akik még hamarabb elmentek, mint hogy ön elmondta volna a megjegyzését. Hát ne játsszuk ezt a játékot, mondja az elnök asszony. Válasz. Amikor a titkára azt mondta, hogy 53-an vagyunk, azelőtt már többen elmentek. Tehát mielőtt ön azt mondta, hogy csak 50 szavazat lehetne, már többen elmentek. Elnök asszony, most nem, a technika az nem működik azóta sem, úgyhogy őri úr, tényleg 18-an vannak itt a tagok? Igen? Kaza úr, Szerkesz úr, 13 ö, tag van jelen a teremben? Arginasszony, hat tagot számolt meg? Hatot hangzott a válasz. válasz igen. A zöldek frakciója négy szavazattal rendelkezik itt? Hárman az ECR, e, e GUE három taggal, EFD kettő taggal, a függetlenektől pedig nem is láttam senkit, de igen, igen, nagyon jó. Újra kezdjük magát a szavazást. Ki van mellette? Ki est contre? Ki szavaz ellene? És ki tartózkodik? A szavazás eredménye a következő. 49 leadott szavazatból 24-en mellette, 25-en ellene, és nem tartózkodott senki. Tisztelt kollégáim! Tisztelt kollégáim, azért minden még nem zártunk le a mai munkánkból. A szavazat következménye az, hogy egy új jelentést kell majd előterjesztenünk ezen bizottsági javaslat tárgyában. Viszont még mielőtt elhagynánk a termet, egy másik szavazást is meg kell tartanunk. Egy egy levélről van szó, amelyet a Költségvetési Szakbizottság a Nokia témában fogalmazott meg a telekommunikációs ágazat és Németország témájában. A szakbizottság munkáját ismerik, azonnal szavazásra bocsátom a levelet. Ki van a levél mellett? Ki van ellene a levélnek? tartózkodik, Elfogadtuk a levelet egyhangulag. A munkáinkat lezártuk, és